Dear colleagues, would you be so kind? Kedves kollégák, kérem mindenki foglalja a helyet, hogy elkezdhessük a munkát. Thank you very much indeed, and uh, let's Köszönöm szépen. Kezdjük el a munkát. Először is szeretném üdvözölni vendégeinket közmeghallgatáson a paneurópai személyes nyugdíj termék témájában, mert itt és a PEPP e webstreamek közöttik az ülés. Mint tudják, az Európai Parlament ezt a nyugdíjterméket egy egyszerű, átlátható több beruházást, átláthatóságot jó működést előirányzó megoldásként 2013-ban egy állásfoglalásban irányozta elő. Most a hatásait és a gyakorlati következményeit fogjuk megbeszélni ennek a javasolt rendeletnek. Új koncepció alakul ki ezzel európai szinten. A PEPP rendeletet a bizottság 2017. júniusában terjesztette be, bátorítva az önkéntes egyéni nyugdíjak terjedését, erősítve a tőkepiaci uniót azzal is, hogy több megtakarítást csatornázzak a hosszú beruházásokban az EU-ban ennek révén is. A PPP a nyugdíj alapoknak, bankoknak, eszközkezelőknek az is ágazati szereplőknek lehetővé teszi, hogy a PPP termékeket közös jellemzők alapján tervezzék meg és kiegészítő nyugdíj termékként különösen a mobil ö, nyugdíjasok tudnák ennek hordozhatóságát élvezni. E, a termék adóztatása is fontos kérdés. A PPP a tagállami ö, személyes nyugdíj termékek közül a legkedvezőbb ö, adóztatást élvezi. Azt kérem, hogy térjenek majd ki a hozzászólók a következő pontokra először is. A nyugdíj alapok, fogyasztóvédelmi szervezetek, nyugdíj alapok, pénzügyi szereplők hozzászólóit kérem, hogy 5 percben szóljanak hozzá nyitó beszédükben, a prezentációkat a kérdések követik. Két percet kap minden képviselő a kérdésre, három percben lehet rá válaszolni nem akarok ebből az időből most már többet felemészteni, ezért kérem az első hozzászólónkat. Tobias Büchelert, aki a szabályozási stratégiai ö, és közpolitikai részleget vezeti az Allianz biztosítónál Németországban. Köszönöm, hogy eljött, uram. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm hogy meghívtak, hogy a pán-európai nyugdíjtermék ügyében kifejtsem álláspontunkat. Hadd kezdjem azzal, hogy az Allianz általában támogatja a pán-európai nyugdíjterméket, akkor, hogyha jól, mint egy jól megtervezett második rendszert a tőkepiaci unión belül. Hiszünk abban, hogy ezzel sikerül bezárni majd azt, hogy nyugdíj hézagot bezárni Európában, amely fennáll, és amely a reálgazdasági beruházásokban még mindig hiányzó eszközöket hozna magával. Konstruktívan együttműködünk nagyon sok stakeholderrel, már az elmúlt hónapokban is, a vállalaton belül is, ám közszereplőkkel is egyeztettünk, például hangsúlyozom, hogy a PPP-vel e e kapcsolatos kilátásainkat az európai vállalataink többségében, és a piacaink többségében, ahol leányvállalataink működnek, egyeztetünk erre Mi vagyunk az egyik legnagyobb eszközkezelő és nyugdíj alap világon, úgyhogy meglehetősen átfogó perspektívánk van globálisan ebben a kérdésben is. Ami a mostani javaslat illeti, amelyet beterjesztettek, úgy látjuk, hogy Lényegi kihívások vannak a mostani eh, javaslatban. A PEP e javaslat sem nem pán-európai jelenleg, ahogy mi látjuk, sem igazi nyugdíjtermékeket nem kínál. Lehet, hogy keményen fogalmazok itt, de most konkrétabban kifejtem. Nem nyugdíj alap ez, termék ez, mert a nyugdíj időszakot nem fedi le, vagy nem is, vagy legalábbis nem részletezi a javaslat. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatig egy inkább egy megtakarítási termékről beszélünk. Ha ez a cél, akkor rendben van, de legyen más neve, ugye? Ahogy mi látjuk, egy nyugdíjterméknek a dekumuláció le kell szabályozni a rendeletben. Tehát a nyugdíj szakasztát a terméknek. A második kritikám az, hogy nem pán-európai ez. Kicsit meglepett bennünket, Kapcsolódik egyébként ahhoz a javaslathoz, ami azért kompartmentek, a pepen belüli kompartment részlegekre vonatkozik. Tudnék, a mostani javaslat felhatalmaz minden ö, szolgáltatót arra, hogy külön részlegben kínálja ezt a terméket minden tagállamban, a helyi szabályozási és főleg adózási követelményeknek megfelelően az adott tagállamban. Ahogy mi látjuk, ez végső soron oda vezet majd, hogy a már most működő helyi termékek új kombinációja jön majd létre, ahelyett, hogy egy ténylegesen pán-európai sui generis termék jönne létre. Hol, holott ezt reméltük, amikor először hallottunk erről a pán-európai nyugdíjtermékről. Azt gondoltuk, hogy túlmegy majd, vagy újat kínál, az képest, ami most rendelkezésre áll a tagállamokban. Ez két fő probléma, amelyet hát ideál, a következő hónapokban ideálisabban sikerülnünk kéne rendezni, feloldani, ahhoz, hogy tényleg lényegileg javított javaslat jön létre. Ha egy kicsit résztesebben kibontjuk ennek az összefüggéseit, átláthatóságot és értéket kínálva az ügyfeleknek, és egészséges versenyt elősegítve, úgy gondoljuk, van néhány alap sarokkő, amelyet a PEP rendeletnek biztosítania kéne, minimális normaként európai szinten legalábbis. Úgy látjuk, hogy a mostani javaslat nagyon sok mozgásteret enged meg a tagállamoknak, holott inkább az lenne a cél, hogy egy, egy második rendszer jön létre, kulcsfontosságú termékkaraszteritikával, és a végén, mivel lejár az időm, a garantiák tekintetében egy tőke garanciát ugyan biztosít alapesetként a mostani javaslat, ez, ez jó elem, és nagyban segít, ám pontosabban ki kéne bontani, hogy ágazaton átnyúló határokon mit jelent. Egy garancia egy vállalatnál nagyon különbözik attól, ami mondjuk egy életciklusos termékben kínálnak egy eszköz kezelő számára sokszor nincs igazi garancia ilyen termékben. Az egészséges versenyben ugyanazon termék ugyanolyan kockázat esetén ugyanolyan szabályok szerint kell működjön mindenhol. Ezek tehát kritikus megjegyzéseim eleddig úgy gondoljuk, hogy a, a garancia, szolvencia egy jó, mű, jó rendszer, már 2016 óta működik, persze erről is lesz majd vita. Azt is hangsúlyoznám ezzel a függésben, hogy az ügyfélvédelem és az átláthatóság kérdései ügyében nagyon sok vita folyt ebben a házban is arról, hogyan tudjuk jól tájékoztatni az ügyfeleket, hogyan tudjuk megvédeni az ügyfeleket, hogyha egy valóságos PEP jön létre, amely kvázi garanciát nyújt ágazatokon átnyúló határral, annak, annak nagyon más jelentősége van egyes vállalattípusoknál, ez egy komoly kihívás. A dekumulációs szakaszsal is foglalkozni kell. A megtakarított összegek legalább 50%-át garantált életciklusos, élethosszígtartó megtakarításokba kéne fektetni. A egyre növekvő várható élettartamot látva Európában ez rendkívül fontos tényező. Ugye mindig felmerül a kérdés átlag. A 80-90%-a a mai élő embereknek alábecsüli valószínűleg a várható élettartamát, és nyugdíjtervezési szempontból ez rendkívül fontos kérdés. Aztán a váltás ügyében, ha az ember, ha valaki terméket vált, vagy szolgáltatót vált, arra vonatkozóan is átlátható szabályok kellenek és a jelenlegi ö, piaci értékére kell korlátozni a terméknek, ha valaki 5 év után vált, akkor nyugdíjalapot, akkor ne, nagyon körültekintőnek legyen a szabályozó, hogy ne ö, teremtsen ösztönző hatásokat. Mert a cél az, hogy hosszú távú beruházásokban menjenek a pénzek megbízható garanciákkal ez az ügyfelek érdeke is, hogy elkerüljük a negatív hatásokat, de a befektetője is. Végül, de utolsó sorban nagyra értékeljük és támogatjuk a pán-európai nyugdíj termék gondolatát és koncepcióját. Mindezek mert említettem azokat a kihívásokat, amelyet látunk a jelenlegi javaslatban, és emellett a javasolt menetrend, ahogy jeleztük már két adó megbeszélésekben is, nagyon nagy kihívást jelent. Ezt lehetne csúnyábban is fogalmazni. Tehát az insolvency csak egy ágazat, és a tíz évbe került a szabályozás, míg itt egy, egy cross-szektorális termékről van szó, mely több millió európai számára kell, hogy életbiztonságot adjon, hát egy kicsit több időt kéne hagyni a vitájára. Ezzel zárnám. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much. Köszönöm szépen. És kérek mindenkit, hogy figyeljen oda az időkeretekre, hiszen a vendégek után a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők kapják majd meg a szót, illetve spontán felszólalások. Most pedig a második felszólalónak adom meg a szót Bernard Jön úrnak. Kérem, hogy próbálja meg 5 percre szorítani a felszólalását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és elmondhatom a véleményem erről a témáról. A Credit Agricole leányvállalataként nagyon is tisztában vagyunk azzal, abazal, hogy mennyire fontos a PEP e termék. Három fő kérdést ölel fel a PEP. E Az egyik A jelenlegi ö, nyugdíjrendszer, és ezt kiegészítve további szolgáltatókat, illetve nagyon fontos a pénzügyi fenntarthatóság. A második cél az az, hogy hosszú távú megtakarításokat hozzunk létre, hosszú távú eszközökkel, és így a növekedést finanszírozhatjuk. Kiegészítésképpen hadd mondjam el, hogy a PEP e verzió a megtakarítást irányozza elő. Aztán a harmadik célkitűzés az az, hogy a mobil állampolgár számára nyugdíjat biztosítson, ezt jelenti a pán-európai jelző. Nos, nézzük, mi a helyzet a kamatlábakkal, illetve az élettartammal. Ezek miatt a hagyományos nyugdíjrendszerek váltására van szükség, legalábbis Franciaországban, de a legtöbb országban ez a helyzet, hiszen eddig a kötvény befektetések voltak dominánsak. Ez nagyon fontos, hiszen a formális garanciákat biztosító rendszer, illetve a kötvényberuházás a prudenciális költségeket csökkenti. Az életciklus stratégiák egyszerű és megfelelő lehetőséget biztosítanak. Így a védelem, illetve az értékpapírokba történő befektetés is érvényesül. Nagy a valószínűség, azon esetekben, ahol nagy valószínűséggel kell számolni, itt 90%-ot jelent a nagy valószínűség. Ott megfelelő életciklus stratégiákra van szükség. A tudományos tanulmányok nem sokára megszületnek, és az eszközkezelő, az európai eszközkezelő számára rendelkezésre bocsátjuk ezeket. Mivel ugyanazok a tanulmányok készültek el az elmúlt tíz évben, mindig ugyanazok az eredmények. A Második célkitűzés a hosszú távú eszközök, hosszú távú beruházás érdekében megfelel az első célkitűzésnek. Tehát itt hosszú távú eszközökről van szükség a reál eh, gazdaság érdekében, és ez hosszú távú befektetést is jelent. Értékpapírokról van szó, tőzsdén eh, jegyzett vagy nem jegyzett eh, értékpapírokról, de emellett ingatlanról is. Hogyha PEP sikeres lesz, akkor ez nagyon fontos finanszírozási forrása lehet a termelő reálgazdaságnak. És az utolsó cél az, hogy a mobil állampolgár számára megoldást találjunk, a PEP hordozható lenne az országok között. Bizonyos nyugdíjrendszerek esetében már működik a kompartmentalizáció, és ez lehetővé teszi a mobilitást. Ez egyszerűbb a beruházók számára is, de hadd mondjam el, hogy a szolgáltatók számára nem olyan könnyű ezt megvalósítani, fölállítani. Ezért nem értünk egyet azzal a kötelezettséggel, hogy 27 kompartmentet hozzanak létre a szolgáltatók, csak 8 kompartment létezik az IORP keretén belül. It would be possible for small providers. Így a kisebb szolgáltatók számára is a kisebb szolgáltatók számára lehetetlen lenne 27 kompartment létrehozása, és nem is lenne célszerű. Így a kisebb országok számára ez nagyon nehéz helyzetet teremt. Szerintünk a megfelelő egyensúlyt meg kell találni, és figyelembe kell venni az egy adott régióban levő országok közötti természetes kapcsolatokat. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Hans Vermienten úrnak adom meg a szót az Utrechti Egyetem részéről. Ő lesz a következő hozzászólónk. Tessék. For, for Köszönöm szépen. Az én prezentációm az IOPS-okról és a bep szól. Mindezt európai jogalkotási szempontból fogom megvizsgálni, azért is, mert ez az én specialitásom. És olyan alapokon indulunk el nagyon sokszor, amik egész egyszerűen nem igazak. Először is az IOPS nem pénzügyi vállalkozás. Másodszorban pedig a másod, másodlagos üzleti tevékenységgel is ellentétes, és egy harmonizált adórendszer nélkül nem fog működni. Ez tehát a három premisszám. Nos, hát a, először nézzük meg, hogy az IOPS miért nem pénzügyi intézet. Ez egyébként önmagában már eleve nem igaz, mert nagyon sok ilyen példa van, például Hollandiában. Tehát igenis, és pénzügyi vállalkozásról van szó. Tehát ezt már is megcáfoltam. És miért akarjuk kizárni az IORPS rendszereket ebből, hogy nyugdíj alap rendszerben dolgozhassanak? Nos, hát én azt gondolom, hogy ettől még AORP, vagy az IORP a négyes rendeleten keresztül még ez működőképes marad, és például a holland piacon továbbra is működőképesek lehetnek. Úgyhogy innentől kezdve nem lehet őket kizárni a rendszerből, hiszen a szabad mozgás miatt ez amúgy is megtörténne. Két évvel ezelőtt volt egy közmeghallgatás, amely a kettes irányelvről szólt, és ezután dolgoztam ki azt a gondolat, illetve e-, ezután dolgozták ki azt a gondolatmenetet, hogy az üzleti, tehát a pénzügyi rendszerekkel dolgozó IORPS-okat kizárják a rendszerből, de ez is kudarcot vallott és hát ugye különbséget lehet tenni a pénzügyi és nem pénzügyi vállalkozások között. Úgyhogy itt módosításokat terjesztettek be a kettes irányelvben. A PEP a másodlagos üzleti tevékenységgel ellentétes. Ez a következő állítás. Nos, hogyha ezt megvizsgáljuk európai jogi szempontból, itt nem egy konkrét nyugdíjalapról van szó, tehát alapvetően egyáltalán nem ellentétes uh, a másodlagos üzleti tevékenységgel. Például a vonatkozó rendeletben sem szerepel ilyen tiltás, tehát uh, gyakorlatilag a definíció alapján ez lehetséges harmadik gondolat, amit meg akarok cáfolni, az az, hogy egy harmonizált adórendszer nélkül nem működőképes ez a PEPS rezsim. Nos, hát először is, most először van olyan helyzet, hogy az átvihetőség kérdésével konkrétan foglalkozunk. Erre voltak már korábban is próbálkozások, de soha nem működött a rendszer. Tehát az IORP 2 esetében még nehezebb a helyzet, hogy át lehessen utalni az összegeket. A nemzeti adó szabályok ebben az esetben a munkavállalók szabad mozgásával ellentétes. Az emberek az Európai Unióban szabadon mozoghatnak, és bárhol fel kellene tudják venni a nyugdíjukat, már pedig ezt bizonyos nemzeti jogszabályok miatt de facto nem tudták eddig megtenni. És ezen keresztül gyakorlatilag a szabad mozgás elve sérült. Én azt gondolom, hogy a különböző adórendszerek hatása minimalizálható az új rendszer alapján, mert például az A kompartmentben van egy bizonyos összeg, amit nem kell átutalni a B rendszerbe, és itt tulajdonképpen nincsen szükség arra, hogy a, ezeknek a, a különböző kompartmenteknek az értékét transferálni kelljen. Ez administratív szempontból rendkívül nehézkes a különböző adórendszerek miatt Hollandiában már eleve nehéz egyébként a rendszer, mert nagyon sokféle nyugdíj alap létezik, amelyek mind különböző adózású adózás alá tartoznak. És végül nagyon fontos látni azt, hogy óriási a különbség, vagy hát a hiány azt kell, hogy mondjam, hogy az IORP2 sajnos nem működik, vagy nem megfelelőképpen működik, egyre nehezebb a helyzet a határon átnyúló szempontokat vizsgálni, úgyhogy én remélem, hogy ez meg fog változni. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk Anna felé, aki az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezetektől jött, és korábban még a bizottságnál is dolgozott, az Európai Bizottságnál. Köszönöm szépen az Ekon Bizottság elnökének, hogy meghívta a fogyasztóvédelmi szervezetünket. Az európai fogyasztók egyre inkább problémát látanak a nyugdíj nyomekkel, személyes nyugdíjtermékek felé szorítja őket az élet. E, nagyon fontos diverzifikálnak, ugyanakkor ez túlzottan bonyolult a fogyasztó számára, hogy átlássa a különféle kockázatokat, megtérüléseket és a termék árát, költségét. A személyes nyugdíj piac, a retail finance ágazatnak egy kockázatos eleme, ezért üdvözöljük a PEP kezdeményezést a bizottságnak. Ha sikeres lesz, akkor a versenyt is erősíti, a személyes nyugdíj termékeket jobban hozzáférhetővé teszi a ügyfelek számára, különösen amelyek nem elérhetőek a saját hazájukban. orvosok bizonyos piaci funkcióhiányokat, és általában standardizálja a pénzügyi termékeket. Ugyanakkor látni kell, hogy a személyes nyugdíj, mint kiegészítő megtakarítási termék különösen a magas jövedelmi háztartások felé irányul, tehát nem egy varázsszer, amely már megoldja mindenki problémáját. Először a Default Investment optional kell foglalkozni. Teljesen támogatjuk. Ez a PEP e meghatározó ö, eleme a PEP-nek. Nagy erős potenciál van abban, hogy sok fogyasztó számára adjon lehetőséget, akik olyanok, akik nem tudnak informált döntést hozni. A legtöbb fogyasztó nem tud aktív választást eszközölni, mert túl bonyolult számára az, az információ és a, a választék. Úgy több alkalommal kinyilvánítottuk, hogyha csak hagyományos befektetési védelmi elemeket használunk, például a tájékoztatás, meg a szabályok ismertetése, az nem elég a nem nem jól működő piacokon, ezért egy erősebben intervenciós módszertre van szükség, az úgynevezett default option bevezetése is lehet er, megoldás. Minden mellett vannak aggályaink azzal a default option, amit a bizottság javasol. A 37-es cikk tőkevédelemről beszél. Nem világos számunkra, hogy ez azt jelenti, hogy a PEP megtakarító által befektetett tőke védelmét jelenti, vagy a különféle műveleti díjak levonása utáni tőkevédelemről van szó, csak szó. Hogyha a levonások utáni tőkéről van szó, az egész akkumulációs szakaszban, akkor nagyon félrevezető ez elnevezés, hiszen még egy éves 1%-os díjjal is csak a megtakarított, az akkumulált megtakarított csak 70%-a lesz védett, és csak nominális szinten. Aztán a garanciák integrálása a default optionban is egy kérdés, Hát ez a termék bonyolultságát növeli, és a származékos költségeket a fogyasztó szempontjából, és ez alacsonyabb hozamokat hoz. A 0%-os minimális megtérési, megtérülési garancia nem hasznos a, a fogyasztó számára, hiszen a nyugdíjtermékek hosszú távúak, és az inflációs nyomás is figyelemmel kell lenni. Egyes esetekben lehet, hogy hasznos ez a garancia, hogyha a, a fogyasztó közel a nyugdíjkorhatárhoz, de egyébként nem feltétlenül. Nagyon fontos számunkra, hogy hogy nagyon szigorú szabályokkal működjön, ez is minden opció konzekvenciát jól magyarázzák el a fogyasztónak. A másik érvem a költségekkel kapcsolatos, mint említettük már, a személyes nyugdíjtermékek túl költségesek és bonyolultak a fogyasztók jelenleg és nagyon sokféle díjjal kell, hogy szembesüljenek, amelyek hatalmas hatással lehetnek a, a tőke akkumulációra a termék élete során. Például egyik tagunk jelezte, hogy egy 100 eurós havi befektetés esetén, nem, mint egy osztrák nyugdíj fektetett, csak 70 euró megy igazából a megtakarításba az első 5 évben. És az 5 év, első 5 év után növekszik csak 84 euróra a százból valóban megtakarított rész. A legtöbb ilyen termék megtérülése jelenleg nulla körül van, sőt néha negatív is a magas díjak miatt. A túlzott költségek témáját nem kezeli a javaslat, de igen, magasak a díjak. Addig nem, lát, nem látja okát a fogyasztó, hogy peppet válaszol. Ezért kell a díjak jutalékok és egyéb költségek szintjét plafon szinten meghatározni, legalábbis a default optionben. Ezen túl minden PEP opció költséghatékony kell legyen. Aztán beszélek még az engedélyzési eljárásról. Üdvözlőjük az engedélyési mechanizmust, amelyet a javaslat tartalmaz, különösen azt, hogy a PEP szolgáltatóra vonatkozó engedélyt egy hatóság az EUPA adja ki. Ez segítheti PEP termékek minőségének javítását és a megbízhatóságot erősíti Európa szerte. Negyedik gondolatom a kulcsinformációs dokumentummal kapcsolatos. Egy ilyen dokumentumot létre kell hozni a PEP-re vonatkozóan, mint nyugdíjtermék, speciális funkciónak megfelelően, rövid, standardizált, egyszerű nyelven fogalmazó formában össze az összehasonlíthatóságot erősítve, más nyugdíj megtakarítási formákkal összevetve. Aztán a, fogyasztó, a szolgáltatóváltás kérdésében a fogyasztónak meg kell adni a lehetőséget, hogy váltson termékek és szolgáltatók között, különösen a hosszú távú PEP e esetében, ha jobb ajánlatot talál a piacon. A teljes díj korlátozás 1,5%-ban a PEP szolgáltató részéről túl magas. Szerintünk az, hogyha a fogyasztó, fogyasztó szolgáltatóat 5 éves időszakon túl, azt nem lehet fel díjbüntetés tárgya. Thank you very much for your intervention and the last uh, the speaker from our guest. Köszönöm szépen. Alvin Ormans úr következik. Ő az utolsó felszólaló. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. A PEP nagyon hasznos kiegészítése lehet az első és második pillérnek, azonban az egyes tagállamok szerepe rendkívül fontos, hiszen többe, többet elérhetünk, hogyha tagállamok is lépnek. Az IORP-k bevétele vagy nem bevétele már kisebb kérdés, mint PEP szolgáltató. Nagyon sok IORP tud pepet szolgáltatni, és inkább szociális, mint kereskedelmi cél áll a háttérben. A nagyobb nyugdíjszolgáltatók esetleg jobb helyzetben vannak PEP szolgáltatására, de itt esetleg más jogi utakat is kihasználhatnak, nem csak az IURP-ket. Például az APG személyre szabott harmadik pilléri nyugdíjterméket ajánlhat. Online, az internet segítségével ez a www.zzzpension.nl gyors, egyszerű, rugalmas jutszitokat alkalmaz, illetve alacsony a költsége, évi 35 euró. Erre vissza fogok térni, viszont ezzel el is jutottunk az Európai Unióhoz, illetve a tagállamokhoz. Túlságosan nagy költségű követelményeket ad az Európai Unió, és meg kell nézni, hogy egy default lehetőséget digitális formában föl kellene ajánlani. A garancia vonzónak tűnhet, azonban ez hosszú távon problémát jelenthet. Sajnos a felszólaló nagyon gyorsan olvassa föl a szöveget. Ennek eredményeképpen alacsony nyugdíjakra számíthatunk az, hogy a PEP e szolgáltatók az összes adóügyi, szociális, illetve munkaügyi törvényeknek eleget tegyen egy három éves határidővel, felesleges és túl nagy adminisztrációs terhet jelent, illetve nehezíti a piacra való bejutást. Szerintem az adóügyi törvények elegendőek lennének. A társadalmi és munkaügyi törvények nem alkalmazhatók, vagy nem kellene alkalmazni őket a harmadik pillér keretében. Illetve nyilvánosságra kell hozni az adókövetelményeket, és ezeknek eleget kell tenni. Nem szeretnénk túlterhelni a terméket, de úgy gondoljuk, hogy a PEP e a piaci innovációt kihasználhatja, Azonban a legnagyobb kihívás az adóügyi ösztönzés, illetve a megfelelő terjesztés. Egy egészséges PEP piacot szeretnénk kialakítani. Már utaltunk az e, egészséges harmadik pillérben kialakított innovatív e, nyugdíjtermékre, az e, önálló munkavállalók számára Hollandiában ez már rendelkezésre áll, 10%-ban kihasználják. Nagyon nehéz megnyerni az önálló munkavállalókat, és amennyiben sikerül, általában csak az adó ösztönzők keretein belül akarnak félretenni pénzforrásokat. A fintek megoldások új lehetőségeket nyithatnak. Ahogyan az APG, APG tapasztalat is mutatja, illetve a hatástanulmány, az adó ösztönző rendkívül fontos. Ez segítene a szolgáltatóknak, hiszen ezeket a követelményeket nyilvánossá kell tenni az EIOPA segítségével, és így kötelező vé kell tenni a tagállamok számára, kellene tenni, hogy az eiop t tájékoztassák. Ezen kívül nemzeti szinten további lépéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy arra ösztönözzük az embereket, hogy részt vegyenek ilyen személyes nyugdíj konstrukciókban, mint a PEP, e ilyen például a NEST. Itt is a részvételt próbáljuk föllendíteni. A PEP e lehetővé tenné azt, hogy egy fejlődő európai PET piacot kiaknázzunk. Ezt azonban nem kell és nem is szabad Európai Uniós szinten szabályozni, hiszen ez tagállami hatáskör. Azonban a bizottságtól esetleg kérhetünk egy ajánlást, például adóügyi ajánlást, illetve az európai szemeszter keretében foglalkozhatnánk ezzel, illetve egy további preambulum bekezdéssel a PEP javaslat keretén belül. Az APG továbbra is készen áll arra, hogy megoszta tapasztalatait az Európai Parlament, és együttműködjön a jelentéstevő. Köszönöm szépen, most jönnek a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők. Kérem, hogy kevés tehát hogy gyorsan foglalják össze a kérdéseiket két-két percben, hogy legyen a válaszadásra is idő. Sophie Intvelt az első, az ALDE részéről. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, és inkább a vitához szeretnék majd időt adni. Nagyon örülök annak, hogy ennyire gazdag hozzájárulást hallhattunk a panelisták részéről. Szerintem mindenki rámutatott arra, hogy mennyire komplex ez az egész helyzet, és Persze a politika az, ha nem is, nem, ha nem is pártpolitikai, de nemzeti politikai alapon azért beleszól ebbe a kérdéskörbe, de mégiscsak azért láthatjuk azt, hogy mennyire komplex mindez. Amikor Büsser úr azt mondta, nagyon udvariasan, hogy hát azért az ütemterv az kisé kihívás, de hát az ambíciók, a kihívások azok jók. Most, hogy sikerül-e megvalósítani mindent a kidolgozott ütemterv szerint, azt nem tudom, de azt viszont gondolom, hogy ha sikerül jó megoldásokat találnunk, akkor az majd kikövezi az útját a következő termékeknek, vagy megoldási csomagoknak. Köszönöm szépen, egyelőre inkább meghallgatok mindenkit, nagyon sok érintett féllel próbálunk kapcsolatba lépni, és az árnyékjelentéstevőkkel, illetve a vélemények készítőivel is szoros együttműködést alakítottunk ki. Nagyon remélem, hogy meg tudunk majd egyezni egy jó jelentés részleteiben, minél nagyobb többséget össze tudunk kovácsolni mögéje, és természetesen a tagállamoknak is van azért beleszólása, hát náluk is nagyon sok a nehézség, mindenkinek van a saját házi feladata, nekünk is meg kell találnunk a megoldásokat a default option-re, vagy az IORP-kre, az adózási kérdésekre, a nemzeti kompetenciák kérdésére, aztán a tőkegaranciák, különböző engedélyek, és így tovább. Nagyon hosszú a lista, sorolhatnám még, ahol minden egyes piaci szereplő és szektor külön-külön megközelítést igényel természetesen, hogyha nem nézünk szembe a kihívásokkal, akkor sose fogjuk megoldani a problémát, úgyhogy várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Ez nem kérdés volt, inkább egy összefoglaló, úgyhogy akkor jön a néppárti árnyékjelentéstevő, Brian Hayes. Köszönöm szépen és mindenkit köszönteni szeretnék, az összes szakértőnket, ez egy nagyon fontos meghallgatás. Először is szeretnék egyetérteni a jelentéstevővel abban, hogy ez egy nagyon komplex terület, és valóban a legfontosabb az, hogy a helyzetet ne roncsuk tovább, hanem inkább egyfajta biztonságot, vagy egy átláthatóságot tudjunk teremteni. Itt az emberek pénzével játszunk, úgyhogy nem mindegy, hogy mi lesz a vége. Reméljük, hogy működőképes lesz a rendszer, mert hogyha nem vagyunk képesek egy ilyen rendszert kialakítani, az, az nagyon rossz lenne. Aztán persze a kérdés nagyon alapvető a fogyasztóvételemmel kapcsolatban, a különböző költségek tekintetében, de a másik oldalán a kérdésnek, pedig azt kell megvizsgálnunk, hogy ki fogja ezeket a szolgáltatásokat megalkotni. Időre van szükségünk, az igaz, hogy nagyon szűk időkorlátaink vannak, de ugyanakkor a legfontosabb az az, hogy megfelelőképpen tudjuk, és a céljainknak megfelelően alakítsuk ezt a piacot. Fad Marten úr egy megjegyzést tett az IOR P2-re, amikor határon átnyúló a kontextusba helyezte, szerintem egy kicsit még túl korai azt mondani, ezt most, hogy ez nem működött, amikor még az irányelvet nem is üntették teljesen át a nemzeti jogba. Nem tudom, hogy honnan tud ilyen messze menő következtetéseket levonni ön. Igaziból itt a kérdés az olyan formában merült fel, hiszen ugye az IORP1-ben is problémák voltak ezzel, hogy kik a jogalkotók, illetve az arbitrás hogyan valósul meg probléma esetén. Én nem gondolom, hogy ön kimondhatja azt, hogy ez nem működik most, ha csak nem lát a jövőbe, de azt azért nem gondolom. Azt szeretném kérdezni a szakértőinktől, hogy ugye nagyon fontos az, hogy egy pán-európai szintű testület, egy pán-európai szolgáltatásról, termékről beszélünk, de azért a tagállami szintet se felejtsük el, hogy az embereknek ne több terhet okozzunk, hanem inkább egyszerűsítsük a helyzetet. Második kérdésem. A garancia és az Open Life Cycling Option közötti különbségek. Hogyan lehet ezeket az opciókat a lehető legoptimálisabban kihasználni, és a fogyasztók igényeihez illeszteni ezeket. Persze az emberek szeretnének garanciákat látni, mert azért azt akarják látni, hogy visszatérül a pénzük bizonyos időn belül. De ugyanakkor, ha csak garanciákról beszélünk, akkor nagyon sok piaci szereplőt kiveszünk ebből a játékból a nehézségek miatt. Az utolsó kérdésem a kompartmentekre vonatkozik. Itt voltak megjegyzések az iparák képviselői részéről. Azon a kérdésem, hogy szerintük mennyire realista megközelítés az, hogy kompartment, tehát egy ilyen fragmentált megközelítést alkalmazzunk. Legalább három kérdés volt itt. Szerintem egy percben nem lehet választ adni három kérdésre. Nézzük meg, hogy még hogy ki akar ezeket a, ezekre a kérdésekre választ adni. Tessék, professzor úr! A legutóbbi kérdésre akkor mentalizáció kérdésére legyünk pragmatikusak, és gondoljuk, lássuk át, hogy valóban vannak regionális logikák. Senkinek nincs lehetősége e PEP terméket minden európai országban értékesíteni. Nyilván lesznek regionális terítések, de nem egy teljes Európát lefedő leterítettség reálisan gondolkozva. Egy európai PEP szempontjából, ha szeretnénk folytatni a PEP megoldását, nem szabad összekevernünk ezt a témát az IAP dossziéval, mert ez egy teljesen más dolog. Persze az ideális megoldás az lehet, ahol a vállalatok szubvenciós támogatást adnak a, a, a, a nyugdíjhoz. A PEP e egy második pilléres kiegészítő megoldás lehet, de nem váltja ki a másik pillért. Simán a második pillérnek megvannak a maga korlátai, ezért fontos, hogy foglalkozzunk a komplementaritás lehetőségével. Köszönöm, ki szeretne reagálni? Igen, talán a garanciákkal kapcsolatban. Ha a fogyasztókat, a, a, a magánvállalkozókat kérdezik, ők szeretik a garanciákat, de annak nincs komoly megtakar, meg, me, megtérülése. Tehát az életciklus és a garancia kombináció lehetséges, de a garanciát a lehető legkésőbb kell bevezetni, és tagállami körülményekre kell, rászabni, hiszen már az alapjövedelem szempontjából is hatalmas különbségek vannak a tagállamok között. Tehát ahol magasabb az alapjövedelem, ott kevesebb szükség van a garanciára. Ugye a hosszú távú életciklusokban szeretünk számolni, ahol vannak jó kockázatviselő eszközök is a kombinációban, amelyek azért megtérülést is hoznak. Az életciklus, a garancia kérdésére visszatérve, az alumni, alumnibeli kollégám által mondtak, mondta, hogy 90%-a az életciklusban pozitív megtakatáshoz. Hogyha körbezünk a teremben, minden tizedik itt ülő ember veszít a nyugdíján. Vagy minden tizedik év és ez a veszteség nem mind feltétlenül 1-2 százalék, sokszor 10-20 százalék is lehet. Ezt látjuk. Ausztráliában, Egyesült Államokban ezt láttuk a válság idején, hogyha a, a, ugye a minden tizedik ember esetleg én vagyok, a tizedelés áldozata, és nekem kell megszenvednem a 20%-os nyugdíjveszteséget egy válságidében, akkor ugye az életciklus a jó válasz. Összevetve a a Solvency 2-es biztosítói az egy 200 évben biztonsági szenárióval, tehát hogyha itt ugyanabban teremben végigszámolom az embereket, csak minden kétszázadik ember szenvedett el veszteséget, ezért sokkal jobb, mint a másik eset, hiszen 20-30 százalékos veszteségről lehet szó. Tehát gondoljuk alaposan végig, hogyha egy olyan peppet tervezünk, amely európailag akreditált garancia vagy, vagy minőségi szintet biztosít, hogy mit tartalmaz az. Visszatérve a kérdésére, igen. Tárgyaltunk-e témáról a, a, a befektetéskezelőinkkel? Nem feltétlenül minden ágazatban, de de van olyan kombinációja a nyugdíjterméknek és a befektetési terméknek, amely megfelelő megtérülést biztosít. Az EIOPA tanúsítványa igen, az jó, az engedélyezés, de azért a helyi felügyelet kell, hogy a kompertmentalizáció alapján is szerepet kapjon. Köszönöm. Szociális frakció nevében Andrea Kozolino tesz fel a kérdést. Köszönöm. Az orró kollégám helyett teszem fel a kérdést, felolvasom tehát majd a kérdését. Az a javaslat, hogy bevezetnek egy, bevezetnek egy pán-európai nyugdíjrendszert, terméket, ahogy a jelentéstevő bevezetőjében is elhangzott, nagyon nagyra törő gondolat és projekt. Ter a magát a lényeget érintve is, meg a menetlen tekintve is nagyon nagy kihívásokat is jelent. A következő tíz évben gondolni kell az európai társadalom igényeire, a demográfiai változásokra, az öregedésre az európai lakosságban. Az, hogy hosszú távú beruházások, befektetések születnek, kulcsfontosságú mindemellett az európai gazdaság szempontjából. Mindemellett a PEP e érvényes hozzájárulást adhat ahhoz is, hogy egy méltóságos, méltóságos öregkort ad az állampolgároknak megfelelő életminőséggel, és elősegíti a határon átnyúló mozgásokat is. Ebben az értelemben nagyon fontos eszköz lehet a szakpolitikai kihívás kezelésében, amelyet szembe kell néznünk, és az európai integrációt is előre viszi. Jól tudom, hogy vannak olyan részei a javaslatnak, amelyeket finomítani kell, finom hangolni kell, például az adó szabályokat illetően, meg a technikai, a komperpontáció technikai részleteit illetően. Ezzel kapcsolatban a következő lenne a kérdésem. Nagyon sokat beszéltünk a default befektetési opcióról. Mit gondolnak a szakértőink arról, hogy mire, szüks, mire van szükség ennek a megvalósításánál egy valós fogyasztóvédelmi helyzet javítása érdekében, ez tehát a kérdés, és még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak. Remélem, hogy egy ennyire fontos témában nagyon pozitív eredményeket érhetünk el. Thank you. There was one specific question who Köszönöm szépen. Volt egy konkrét kérdés, nem tudom, hogy ki szeretne rá válaszolni. Tessék. Nos, egyetlen megjegyzés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne sikerre vinni ezt a terméket. Szerintem a költségeken múlik nagyon sok minden, hogyha költségek alacsonyak, akkor ö, felendülést várhatunk. A kisebb szolgáltatók hozzáférése, illetve az egyenlő játéktér biztosítása akkor valósítható meg, hogyha van egy központi információs rendszer az adóügyi kérdésekben, így azt hiszem, hogy az EIOPA segítsége fontos lehet, különösen a kisebb szolgáltatók számára. Hogy a kisebb szolgáltatók is megoldást ajánljanak európai szinten. Köszönöm. Féli asszony kapja meg a szót. Nos, a, valóban a költség kérdése rendkívül fontos, illetve szeretném elmondani, hogy támogatjuk a szolgáltatók diversifikációját, illetve az online terjesztést. Ebben a fintech nagyon fontos szerepet tölthet meg be. Ezen kívül a tanácsadást is kiemelném, ami pedig a default opció, illetve a garancia kérdését illeti, nem tudok konkrét javaslatot adni, de szerintem meg kell vizsgálni az életciklus stratégiát, ennek megvalósítását. Köszönöm, mondja az elnök. Az ECR részéről nem látok itt senkit. Akkor a következő Martin Sönö van a GUE részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm hozzászólásokat, nagyon érdekes perspektívákat vetettek fel a PPP vizsgálata során. Jó, hogy különféle érdekek világosan megjelennek, ha már ilyen sok előadót meghívunk, jó, hogy különféle szempontból vizsgálódunk. És talán meglépő, hogy frakcióm meglehetősen kritikusan nézi a, a, a magántőkepiaci megoldásokat a nyugdíjellátásban, ahhoz, hogy tisztességgel tudjunk a szegénység ellen biztosást nyújtani, csak állami vagy közellátással lehet, nem magán szférában. Azok a fiatalabb politikusok, akik erről tárgyalnak, azért emlékeznek az amerikai pénzügyi válságra, amely éppen a, a magán ö, piaci befektetők és magánnyugdíjpénztárok ö, tevékenysége miatt adódók, és nem kell nagyon messzire nézni, elég a német piacra, ahol néhány éve egy olyan nyugdíjterméket vezettek be, amely meglehetősen rosszul szerepelt, Bicheler úr biztos tud érvelni ez ellen majd, de úgy tűnik, hogy a német szövetségi kormány meglehetősen bíráló állás pontot vezetett be a részternyugdíj termék ellen, és állami eszközökkel kellett kiegészíteni a nyugdíjszínvonalat emiatt annak idején. Bichler úrnak és Aguilon úrnak is mondom, van a bizottságnak egy olyan tanulmány, amiből kiderül, hogy a PEP e bevezetésekor 700 milliárd euró pótólagos pénz áramlik majd megtakarítás ezekbe a termékekbe. Honnan jön majd ez a pénz önök szerint? A magánmegtakarításokból, vagy más pénzügyi termékekből vonál majd likviditást? Második kérdésem pedig Filiaszonynak címzem. Milyen előnyeit látja a fogyasztóvédelem szempontjából a bizottság által javasolt termékrészről? Milyen előnyöket lát összevetve egy egy államilag finanszírozott nyugdíjállátással, mindazon előnyök mellett, amelyet egyébként bemutatott. Nos, két kérdést kaptunk. Az első talán Büchner úr válaszolhatná meg. Nos, nem tudom, hogy a 700 milliárd honnan jön, de úgy gondolom, hogy ha több éves horizonról beszélünk, valószínűleg erről van szó, akkor sokkal kisebb összegből kell kiindulni, legalábbis ez a mi véleményünk. To react also. Következő felszólaló. Nem tudom én se, hogy a 700 millió illetve javítja magát a felszólaló 700 milliárd honnan származik. Ezt természetesen nem lehet egyik napról a másikra begyűjteni, illetve nem lehet ilyen megtakarítást létrehozni. Az ilyen termékek piacra jutása időt vesz igénybe, időbe telik az, hogy megértsék, föltérképezzék ezeket, úgyhogy nem lehet egyik napról a másikra csodát várni. Középtávon azonban valószínűleg jó megoldást hozhat. Kiegészítő megoldást. Nem számítunk arra, hogy a jelenlegi rendszerekből visszavonják a megtakarítást. Úgy gondoljuk, hogy a PEP e nem kell, hogy versenyre szálljon a különböző piacokon megjelenő nemzeti termékekkel. Elnök, köszönöm szépen. Anna Féli is kapott egy kérdést, de előtte, hogyha jól tudom, itt van a bizottság képviselője, talán ők reagálni tudnak erre a 700 milliárdos összegre. Fili asszony, ahogyan elmondtam a beszámolómban, a PEP nem csodaszer, nem tudja orvosolni a jelenlegi állami nyugdíjrendszer hiányosságait. Érdeme az, hogy a harmadik pillér nyugdíjrendszerében ösztönzi a versenyt, illetve lehetővé teszi a nyugdíjtermékeket olyan fogyasztók számára, akiknek eddig nem volt hozzáférésük ilyen termékekhez, de nem csodaszer. Köszönöm, elnök, most a 700 milliárdos kérdést föltennénk a bizottságnak. Egy percük, egy percük van a válaszra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, a hatástanulmányból származik ez az összeg, amely a javaslatot kiegészítette. Egy-két dolgot szeretnék tisztázni. Ahogyan teljesen helyesen megemlítette, a PEP önmagában a nyugdíj hiányosságot nem orvosolja, csak hozzájárul a megoldáshoz. A javaslat során az összes fogyasztóra gondoltunk, azokra, akik nek, akik számára nincs megfelelő kínálat. Egy nyilvános konzultációt folytattunk, mint egy 500 állampolgára vettük fel a kapcsolatot, és személyes válaszokat kaptunk. Ők a kínálat hiányosságaira mutattak rá, illetve a gyengességekre a jelenlegi termékeket illetően például a nem megfelelő kínálat, a beragadottság, a költségek és a díjak átláthatatlansága. Ezeket az aggályokat próbáljuk orvosolni. Egy javaslatot nyújtottunk be egy további termékre, amely önkéntes jellegű, és lehetővé teszi azon személyek számára, akik ma nem jutnak hozzá személyi nyugdíjtermékhez, azt, hogy ehhez hozzáférjenek. Például gondolok itt az, az egyéni munkavállalókra, ezek is hozzáférnek így ehhez a termékhez, illetve gondolok itt a nemek közötti különbségekre. Például egy anyára, aki felfüggeszti karrierjét a gyermeknevelés miatt, nem feltétlenül tud hozzájárulni, illetve befizetni egy ilyen termékbe a felfüggesztés ideje alatt. Ez a PEP e viszont megfelelő termék lenne számára. Az adatok alapján jártunk el, illetve a piacokból beszerzett adatok, illetve a EIMA által kapott információra építettünk. Két 1100 milliárd euróról beszélünk, adóösztönzőkkel, ez különböző forrásokból állna össze. Először is lenne egy valós, e, egységes piac, hiszen most a személyi nyugdíjtermékek piaca fragmentált. Itt egy valós, nyitott piacot kívánunk létrehozni, illetve megkívánjuk nyitni a szolgáltatók spektrumát, tehát több termékkel számolnánk, és reményeink szerint jobb termékek születnének, hiszen így a verseny növekedne ezen a piacon. Azok, akik nem rendelkeznek megfelelő kínálattal, hozzá tudnak majd járulni a PEPS-hez, tehát oda be tudnak fizetni, és nagyon reméljük, hogy az alacsonyabb jövedelem szinten rendelkezők is be tudnak fizetni ebbe a rendszerbe egy alacsonyabb havidíjjal, és így is megtakarításra tehetnek szert. Ami az adóügyi ösztönzőket illeti, ennek a szintjét a tagállamok határozzák meg, és ez, ahogy elmondtam, mintegy 2100 millió euróra rúghat majd. Now we know more. Köszönöm szépen, most már többet tudunk. Következő árnyékjelentéstevő, jelentéstevő, Annemans úr, az ELNEF nevében. Voltak kép, egy kicsi kérdésem volna professzor Van Mertenhez intézve. A harmadik pillér, ahogy el, bemutatta Belgiumban, versenyezni, ez arra hivatott, hogy versenyezzen a, a többi nyugdíj megtakarítással, és a PEP és a, az államháztatással a kedvezményezett rezsimet kéne kapjon, ugyanakkor komplementer, kiegészítendő a második pillért. Így a kérdés az, hogy hogyan illeszkedik a nemzeti nyugdíjrendszerek intézményéhez. Köszönöm szépen. Van Mérten úrhoz volt ez a kérdés. Mielőtt választ adnék erre a kérdésre, természetesen nem akartam az IORPS 2 irányelv pozitívumait kritizálni, de azért az biztos, hogy az egyes verzióhoz képest az kellene legyen a cél, hogy egyszerűbb legyen a határon átnyúló megoldások támogatása főként a hozzájárulási sémák megállapításakor. Én nem igazán látom, hogy miben jelent pozitív változást az IORP 2. A PEP e vajon a kettes pillére milyen hatásokkal lehet az adózás kérdésén belül? Ez volt a kérdés? Igen és nem, ez a válaszom. Az igent azért mondom, mert természetesen például Hollandiában olyan a rendszer, hogy a harmadik pillér, mert a kivételezés összefügg az egyes és a kettes pillérben megállapított kivételekkel, de más tagállamokban egészen más a rendszer. Úgyhogy nem tudom, hogy például Belgiumban mindez hogy működik. Mi ezt európai szinten megpróbáltunk egyeztetni, Úgyhogy lehetséges, hogy vannak ilyen mm, hatásai is, de vannak olyan tagállamok, ahol egész egyszerűen ez a rendszer nem működik. Tehát azokban az esetekben viszont nem a válaszom. Köszönöm szépen! Itt volt, tehát eddig az árnyékjelentéstevők véleményei, és most a különböző szakbizottságok, akik véleményeket írtak az Emplő részéről. A raportőr következik, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Az Ekom bizottságnak, amely megszervezte első sorban ezt a meghallgatást. Én egyfajta tanuló vagyok ebben a folyamatban, és más szempontból, más politikai szempontból vizsgálom ezt a kérdést. Az én feladatom a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság részéről éppen az, és pontosan definiált, hogy a PEP világos kiegészítő jellegét hangsúlyozom, hogy nem lehet összekeverni a második pillérrel semmiképpen, az elsővel meg egyáltalán nem. Ezzel kapcsolatban világosan kell pozícionálnunk ezt a terméket, mert a bizottság javaslata, tehát nagy szimpátiával figyeljük, reméljük, hogy a, a gazdasági szereplők, sőt a pénzügyi szereplők, akinek képviselőit ülnek, nem a problémákat látják elsősorban, hanem a megoldásokat, mert egy ilyen termék ténylegesen európai, vonzó európai termékként jelenhetne meg. Jól tudják, hogy az EU a lakosság szemében bizony rászorul némi reklámra, és fontos volna egy ilyen termék sikeres, az Európai Unió sikerét tudná megjelenteni éppen a választások előtt. Politikai marketing szempontjából is, nagyon átlátszó módon persze hangsúlyozom ezt, de mindenképpen olyan célcsoportokat kell megszólítani, és itt a bizottság képviselője a nőket jelölte meg, meg a magánvállalkozókat, mert nagyon sok csoportot meg tudok még jelölni, például azok a szülők, akik a gyerekeiknek ajándékoznák ezt. Ha csak akár 50 eurót ruháznak így be havonta, évtizedeken át beruházva egy hatalmas, nagyszerű pénzügyi termék lehet, és a fiatalok aztán átveszik, mikor át, munkába állnak ezeket a tételeket, éppen őszemükre kell Európa sikerét megjelenteni. Vizsgáljuk pozitív szempontból, tehát politikai szempontból értékelve ezt a terméket, és azt hiszem az ECOM-ban is, ahol nyilvánvalóan a pénzügyi piaci kérdésekben kompetencia van, e megoldásokat úgy igyekszik kialakítani, hogy valóban sikeres legyen a termék, amelyben, amely egyébként a jelentéstevők személyei zálog, és a Szociális Bizottság jelentéstevőjeként azért szeretnék néhány, meg szeretném megjelenteni ennek egyéb aspektusait is, hogy előbb tettem, de semmiképp sem ellenmondásba bocsátkozva. Köszönöm szépen, az info jelentéstevő is itt van. Bridget, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a szakbizottságuknak, hogy megszervezték a meghallgatást. Nagyon érdekes téma ez, bár nyilvánvalóan kérdések sokaságát veti fel a következő hetekben. Az én feladatom lényegében a fogyasztóvédelem szem előtt tartása, és ezzel kapcsolatban én egy lényegi pont. A PEP annyiban lesz sikeres, amennyiben jobb, mint a piacon levő termékek. Tehát a fogyasztó kell, hogy tudja, hogy mi történik majd, ha be, mi lesz, ha befizetek ennyit, meg annyit, hogy ezt tudja vetni a tagállami termékekkel, mennyivel jobbak vagy rosszabbak ezek, mint a PEP. E Ezen áll vagy bukik majd a siker. Európai szinten persze még bonyolultabbá válik a helyzet. A kompartmentek esetében és itt lehet megemlíteni egy fiktív példával, francia, német, vagy mondjuk belga példával élve, ha valaki ott marad, ott él és fizeti be, az, nyilván egyszerűbb a helyzet, de ha mondjuk valaki elköltözik, mondjuk Német, Németországban 67 éves, 65 év a, a, a korhatár, tehát más és más korhatár, nyugdíjkorhatár van a tagállamokban, és mások az adórendszerek is. Tehát sok esetben a befizetések adómentesek, mások esetében a kifizetések adómentesek. Nagyon széttartóak tehát az adószabályok e tekintetben Európában ott a végén ezeket a kompartmenteket össze kell szervezni egységes keretben. Tehát voltak éppen melyik nyugdíjkorhatár érvényesül majd? Fiktíven kiszámolnak majd egyet? Vagy... Tehát itt egy olyan kérdés sokaság merül fel, amelyet a szakértők és a bizottság kell, hogy megválaszoljanak, hiszen a mi érdekünk abban áll, azt szeretnénk, ha jó, átlátható termék születne, amelyet a fogyasztó átlát, amelyről tud jól tájékozódni, amely nem túl költséges, és nem díjak, eltűnik minden a, meg, a, a díjakban. Tehát mi azt szeretnénk, ha egy ilyen termék, jó termék lenne, a PEP ötlete nagyon jó, ám nyilván itt az apró munkám múlik majd minden, és itt bizony vannak tisztázni való kérdések még. Thank you very much. Köszönöm szépen. A spontán felszólalásoknál nem láttam egyet ilyen jelentkezőt sem, de mégis Perez asszony. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük ezt az első eszmecserét. Ambiciózus az ütemterv, mégis van azért egy kicsi időnk. Nem mindenkit tudtam meghallgatni, de hallottam az adóügyi kérdésekre vonatkozó megjegyzéseket. Mindig ugyanazzal a kérdéssel kerülünk szembe. Egy olyan termék, határon átnyúló termék kialakításáról van szó, amelyhez közvetlenül tudnak kapcsolódni a személyek, az állampolgárok. Úgyhogy fölmerül a, a kérdés a szakemberek felé, hogy az adógyi kérdést hogy lehet megoldani. Aztán Fameken úr említett, említette, hogy a hordozhatóságot megoldottuk, de egy olyan terméket ajánlanak, amely nem oldja meg a hordozhatóság problémáját a jelenlegi termékek esetében. Úgyhogy ö, esetleg itt a javaslatot részletesebben elmondaná. Ami pedig a fallback opciót illeti, a, azt hiszem, hogy a default kérdésében egyetértünk, legalábbis az elméleti kérdésben. És ezt minden szakértőhöz intézem a kérdésemet. Tehát most, hogyha egy valós nyugdíjtermékről van szó, akkor a default opció egy nyugdíjtermék, nem pedig egy tőketermék. Tehát a nominális megtérülésen túl kell egy, egy garancia, hiszen csak így lehet az állampolgárokat erre felé terelni, vonzóvá tenni a terméket. Aztán még egy utolsó kérdés, hogyha megengedik, az EIOPÁ-ra vonatkozik, hiszen többen is megemlítették az EIOPát. Szeretném tisztázni. A jelenlegi EIOPA reform eleget tesz -e az önök aggodalmainak, aggájainak, vagy úgy gondolják-e, hogy további reformra, megerősítésre van szükség? Köszönöm szépen, most pedig még 10 perc áll rendelkezésünkre, hogy lezárjuk ezt a meghallgatást, úgyhogy minden vendégnek megadom a szót 3-4 utolsó mondatra, illetve reagálhatnak így Berez asszony kérdésére, majd Szofinak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a meghallgatást. Tehát fordított sorrendben először is. Ole Mansur kapja meg a szót. Köszönöm szépen, egyetértek azzal, hogy uh, itt egy nyugdíj jellegű uh, termékről van szó, tehát nem uh, tőke termékről, hanem miután különbözőek a rendszerek a tagállamokban, ezért fontos az információs szinten legalább ezt a különbséget megtenni. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a tőke az a nyugdíj mm, előkészítésére megy. Átláthatóságot kellene az adózás terén is létrehozni. Köszönöm szépen, ne haragudjon, hogy közbeszólok, persze a mikrofon ki van jó, először engedjük meg a szakértőknek, hogy mindenki reagáljon. Fili asszony, Beres asszony kérdésére válaszként úgy gondoljuk, hogy a fogyasztóknak lehetőségeket kell teremteni, ők, vál, ők kell, hogy válasszanak, nagyon sokan életjáradékot szeretnének, mások egyben tőke formájában akarják kivenni, vannak, akik viszont a kettő közötti megoldást részesítik előnybe, tehát mindenképpen az a jó, hogyha a fogyasztó dönthet. A felügyeleti hatóságoknak a mm, szerepével egyáltalán nem értünk egyet, mert mert ennek semmi köze ehhez a reformhoz. Ennyit erről. Van Méren úr, néhány megjegyzésem lenne. A kompartmentek és az átvihetőség nem mondom, hogy ez ideális, és nem gondolom, hogy mindent meg tudtunk oldani. De azért úgy gondolom, hogy alapvetően ez egy jó okos gondolat, mert tovább lehet javítani az átvihetőséget. Persze nem tökéletes még ez, a megjegy, ez az egész megoldás. Nekem lennének egyébként jobb megoldásaim is erre, de mindegy, lehet, hogy itt már túl messzire mentem. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Most Bernard Agion következik. Ahogyan elhangzott már, a fogyasztóvédelmi szervezetek részéről teljes mértékben egyetértek velük. Az adózás problémája még túl korai, hogy ezt a témát egyáltalán felvessük. Én minden esetre remélem, hogy sikerül majd megtalálni a megfelelő megoldást. Nem akarunk semmit se rákényszeríteni a tagállamokra, de ugyanakkor azt szeretnénk, hogy egy értelmesebb rendszert alakítsunk ki, és az átvihetőség megvalósulhasson, hiszen ez kulcsfontosságú az egész projekt részéről. Bucher úr? Az adózás kulcsfontosság elem. Itt megoldásunk nincs. Konstruktívan szeretnék itt működni mindenkivel, hogy pozitív hangütéssel zárjam. Az Európa ügyében pedig a kompartmentalizáció kérdésében, ha van kom, mert kompartmentalizáció, akkor a nemzeti felügyelet kell, hogy vizsgálódjon. Ha viszont valóban európai rendszer jön létre a második rendszerben, akkor az Európa komoly szerepet kaphat. Köszönöm szépen a vendégeknek. Sophie Netfeld kap meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a panelistáknak, a hozzászólóknak, kollégáknak az inputot. Nem szeretnék semmiféle nyilatkozattal élni arról, hogy milyen irányba megy mindez mert valaki vagy nagyon dühös lesz, vagy pánikba esik, esne, ha ezt tenném. Úgyhogy lépésről lépésre haladnék. Nyilván lesz még sok konzultáció, ami aztán egy munkadokumentumban jelenik majd meg, amelyet januárban fog bemutatni. De azért néhány rövid megjegyzésem volna most is. Ez is a GUE kollégámnak, veli kollégámnak mondom, hallom, hogy mit mond, és Szeretném hogy akkor hangsúlyozni, hogy egy kiegészítő, komplementer rendszerről van itt szó, és a, ha a tagállamban az állam nem megfelelő nyugdíjat ad, annak semmi köze Európához, hanem a nemzeti hatóságokhoz van köze, amelyek nem vállalják a felelősséget, amely rájuk esik. Ha a PEP kiegészítő jellegű, akkor valamit kiegészít, az, bizony, az megbizony a tagállami hatóságok feladata, ez a szerződésekben is benne van, nem csak a hatásköre, hanem bizony a, fe, a kötelessége is, hogy ellátást adjanak. Aztán ez kapcsolódik ahhoz is, amit Annemans úr és mások is megszólaltattak, hogy vannak, vannak aggályok a tagállamokban. Ugye nevetséges volna, hogy olyan rendszer állna fel, amely valamiképpen akár alásná a most működő nemzeti nyugdíjrendszereket, különösen azokat, amelyek nagyon szilárdnak bizonyultak és sikeresnek. Ez nevetséges volna, nem is erre törekszünk. Ám olyan sokan vizsgálgatják ezt a dossziét, hogy biztosan újra és újra megjelenik majd ez a gondolat. Mindenképpen fontos, hogy az ENF árnyék előadója, tehát figyelemmel kísérje meg ezt ebből a szempontból. Komplementáris ez a rendszer, és bizony van nyugdíj hézag, úgymond. Sok tagállamban a nyugdíjellátás nagyon jól működik, ami persze nem azt jelenti így sem, hogy tökéletes, még hazámban, Hollandiában sem. A nagyon szilárd a rendszer ugyan, de hozzá kell igazítani a társadalmi változásokhoz, a munkaerőpiaci változásokhoz, demográfiai, pénzügyi és egyéb változásokhoz folyamatosan. És reformra szorul. A cél tehát az, hogy a nyugdíjhézagot kiigazítsuk, különösen ott, ahol nem jól működik a nyugdíj a, az, a nemek közötti nyugdíj hézagot említették, az ugye nem méltányos, hogy a, a nők kevesebbet keresnek, kevesebb nyugdíj ám többet kell megtakarítsanak azért, hogy aztán nyugdíjkorban, meg tudják élni nyugdíjas korukban. erről csak ennyit. Az államháztartási elbánás kérdése is egy nagyon kényes és összetett ügy. Szerintem bölcs döntés volt a bizottság részéről, hogy egy külön ajánlást fogalmazott meg, mert az egyfajta illúzió, hogy azt gondoljuk, hogy bármiféle egyhangúság, vagy akár konszenzus lesz ebben. De szerintem az ekonban azért ezt meg lehetne vitatni, miképpen lehet kidolgozni ajánlásokat, amelyeket a bizottság beterjesztett, és lehetővé tenni a tagállamnak azt, hogy önkéntesen, optin alapon harmonizáljanak. Ez lehet egy, egy olyan út, amelyet, amely talán járható, és aztán ugye akárhogy is fest majd a PEP, mindenképpen egy vonzó és, és bizalomot elvező eszköz kell legyen. A bizalom bizony nagyon nagy ügy lesz, nagyon nagy kérdés, ez megy egy új termékről van szó, az emberek nem ismerik, nem ismerő számukra, nyilván egyfajta bizalmatlansággal vizsgálgatják majd először, meg kell tehát győzni a, a, a fogyasztót, a szolgáltató, a szolgáltatónak is vonzó kell legyen, hiszen hát az üzleti szempontok alapján nyilván nem áll meg majd, hogyha maguk a szolgáltatók nem szívesen kínálják. A kompartmentalizáció kérdésére is kell megoldást találjunk, hiszen a bizottság javaslata, hogy a szolgáltató minden egyes tagállamban öt éven belül egy, egy, egy ö, részleget kell felállítson, az nem életképes. A kis szolgáltatók, regionális szolgáltatók ezáltal hátrányba kerülnének. Meg kell gondoljunk olyan megoldásokat, olyan együttműködéseket, amelyekben akár az európai szerepet vállalhat, közvetítve a szereplők között. Végül pedig az IORP ügyében, hazámban, Hollandiában ez nagyon kényes ügy, Alemansur is beszélt erről, hogyha van jó működő IORP rendszerünk, akkor nagyon-nagyon körültőkkel kell legyünk, hogy nehogy alássuk ezt. Az iorp teljesen kizárnánk. Nem tudom, hogy ez a radikális megoldás van a legjobb. Szerintem vannak köztes megoldások is, amelyek nem ártanak a működő rendszereknek, mégis lehetővé teszik, hogy egyes IORPok vagy azok ez bizonyos kategóriái, vagy ahogy Gyüle Mansur mondotta, hogy más jogi eszközökön való újraelasztás révén lehessen egy rugalmasabb megoldást találni. Én nagyon nyitott vagyok egyébként ezekre, Nagyon sokakkal szeretnék majd konzultálni a következő hetekben, és a munkadokumentumot januárban fogom mutatni önöknek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szerintem jó kezekben van ez a jelentés, úgyhogy köszönöm szépen mind a három árnyék jelent, mind a e, három jelentéstevőnek, illetve a jelent, árnyék jelentéstevőknek is a munkát, és a vendégeinknek is köszönöm, hogy eljöttek. Január 11-e a következő lépés, februárban 21-22-én lesz jelentés tervezett bemutatása, majd áprilisban vizsgáljuk meg a módosítókat, március vége, március 21-22 a módosítók benyújtásának a határideje. Köszönöm szépen a vitát, és akkor térjünk rá a következő napi rendi pontunkra azonnal.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 please would you be so kind and... Uh... Kérem, lennének olyan kedvesek és leülnének? Hogy meg tudjuk uh, kezdeni a második napi rendi pontunkat? Kérem, hogy uh, aki uh, a vitát folytatni szeretné, az nyugodtan folytassa, de kérem, hogy kint, hogy mi folytatni tudjuk a munkát itt bent az ülésteremben. At the moment, I don't see him in the room. So there is just Sanders and let's see who. is there. I think I saw him before. Okay. So next point is uh, directive. Következő napi rendi pont tagállami versenyhatóságok helyzetének javítása annak érdekében, hogy a belső piac működését garantálni tudják. Kérem, hogy azok, akik nem akarnak ebben a napirendben részt venni, vagy a vitában, azok hagyják el a termet, hogy folytathassuk a munkát. Tehát több mint 250 módosítás van ezzel a javaslattal kapcsolatban. Itt ugye minimális garanciák és sztenderdekről van szó, szankciók, bírságok, rendszerének kialakítása annak érdekében, hogy a versenyhatóságokat olyan helyzetbe tudjuk hozni, hogy meg tudják valósítani munkájukat. Az a cél, hogy az antitröszt, tehát a trösztellenes szabályok egységes megvalósítása érdekében megfelelő szabályrendszert adjunk a hatóságok kezébe. A tanácsi munkacsoport is halad ezzel a kérdéskörrel, Ugyanakkor az észt elnökség munkáját valószínűleg majd a bolgár elnökség is folytatja, és majd a következő év második trimeszterében várható az eredmény. A februári szavazást az ECOM-ban elhalasztottuk, hogy egy kicsit több időnk legyen arra, hogy kompromisszumokat dolgozzunk ki. A jelentéstevő nincs itt, helyette Sander úr fog beszámolni. 5 percet adunk a jelentéstevőnek, 5-5 percet az árnyék jelentéstevőknek, és utána egy catch the eye lesz, illetve a DG Comp is megkapja a szót. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! Köszönöm szépen Andreas Schwabnak a munkáját. Ő most sajnos nem lehet itt, mert nem engedte meg a saját munkaterve. Tehát azt kérte tőle, hogy, tőlem, hogy én vezessem be az anyagát. Szeretné megköszönni először is a jelentéstevőknek, árnyék jelentéstevőnek és azoknak a kollégáknak a munkáját, akik módosításokat terjesztettek be, mert ezzel nagyon jó érveket szolgáltattak a parlamenti tárgyalócsoportnak. Schwab úr úgy gondolja, hogy ezek a módosítások nagyon jó alapot jelentenek, konstruktív együttműködés kialakítása érdekében és a kompromisszumok megfogalmazásához. Nagyon sok módosítás egyébként azonos irányba mutat, ezért ő úgy gondolja, hogy néhány cikkel kapcsolatban nagyon gyorsan kompromisszumokat fog tudni kialakítani. Az első kompromisszum csomagot nem sokára el fogja küldeni az árnyékjelentéstevőknek. Annak érdekében, hogy ma ne bocsátkozzunk részletekbe, néhány gondolatot szeretne a jelentéstevő előrevetni. Először is nagyon örül annak, hogy minden frakció egyetért azzal, hogy a minimum standardok és garanciák szükségesek, annak érdekében, hogy egy hatékonyabb megvalósítást tudjunk eredményezni az európai versenyjog területén. Éppen ezért fontos lenne az, hogy a nemzeti illetékes hatóságok olyan eszközökkel rendelkezzenek, amelyekkel hatékonyan tudják a közös versenyjogi szabályokat érvényre juttatni. A garanciákkal kapcsolatban a jelentéstevő úgy véli, hogy ezeket a megnövekedett eszközöket olyan eljárásjogi garanciákkal kell kiegészíteni, amelyek ellensúlyozzák azt, vagy azokat az EU alapjogi kartájának szellemében, illetve általános értelemben az uniós jogszabályok értelmében. Éppen ezért ő azt javasolja, hogy a legfontosabb garanciákat a 101-es cikk és a kettes cikkkel kapcsolatban kellene megvalósítani ezek a szerződés cikkei. A jelentéstevő nagyon örül annak, hogy ezzel a javaslattal több kolléga is egyetért, és hogy hasonló módosításokat terjesztettek be. Ami a kötelezettségvállalásokat illeti a 11-es cikk értelmében a jelentéstevő örül annak, hogy úgy tűnik, hogy a döntéseket sikerül majd összehangolni, annak érdekében, hogy újra meg lehessen nyitni az eljárásokat azon esetekben, ahol például a mm, tényállás megváltozott, és ahol a döntés a kötelezettségvállalással ellentétes volt a büntetések kivetése a 14-es cikkben szerepel. Ennek a maximális összegével kapcsolatban úgy tűnik, hogy nagyon különböző álláspontok vannak, hogy hogyan is lehetne ezt kiküldeni. A jelentéstevő úgy véli, hogy gyakorlati okoknál fogva a legtöbb tagállam már most is a maximális büntetési tételként az árbevétel 10%-ában állapítja meg a büntetést, és a 101-es és a 102-es cikkek értelmében az Európai Bizottság javaslata alapján egy közös maximális összeget kell megvalósítani az Európai Unió szerte tehát egy összeegyeztethető rendszerre van szükség. A maximális összegek tehát 10 százalékban állapítatnak meg, de ez túl magas a visszaélések esetében. András Schwab nagyon örül annak, hogy vannak olyan módosítások, amelyeket azért javasoltak, hogy hatékonyabbá váljanak a programok. Ezen keresztül lehet a jogbiztonságot javítani a cégek tekintetében, és az együttműködést serkenteni a versenyjogi hatóságokkal. Ugyanakkor a nemzeti rendszerek közötti különbségeket mindenképpen csökkenteni kellene, annak érdekében, hogy az összes NCA azonos feltételek mellett tudjon kedvezményeket adni a büntetések alól. Nagyon örül annak, hogy konstruktív az együttműködés az árnyékjelentéstevőkkel, és remélem, hogy ez így folytatódik majd a következő hetek során is. Azt is üzeni egyébként a jelentéstevő, hogy az IT problémák miatt a módosítások beterjesztésének határidejét elhalasztottuk, és ezen keresztül most február 27-én lesz majd a szavazás. Köszönöm szépen, hogy beugrott az helyet is. Szanyi Tibor az, az osztályos frakciónőben szól hozzá. Thank you very much, sir. Köszönöm. Mivel sajnálatosan össze omlott a Európai Parlament informatikai rendszere, az egész, a témadoszi egész menetrendjét újra kellett csináljuk. Nem volt árnyéka, árnyékadülés még a beterjesztett módosítókról, ám köszönjük az előadó pozitív álláspontját, és reméljük, hogy fenntartjuk a jövőben is ezt a pozitív együttműködést. Röviden szeretném hangsúlyozni azokat a sarokpontokat, amelyeket az előző vitában is megemlítettünk először is világosá kell tennünk, hogy a függetlensége a nemzeti versenyhatóságoknak minden tagalamban garantálandó. De nem csak azzal, hogy nem engedjük, hogy politikata fogva csak a vezetőiket, hanem azzal is, hogy teljesen átláthatóvá tesszük a kiválasztási eljárást a közvélemény előtt. Az a tény, hogy a kinevezés kizárólag szakmai tapasztalatokon és előbenetelen alapuljon, független döntéshozatali járatban sor, csak meg. Másodszorban attól is biztosítani kell, hogy a nemzeti versenyjogi hatóságok erősítése a megfelelő finanszírozási forrásokkal együtt járjon. A finanszírozás ezeknek tudnék nem lehet csak, csak saját forrásokból táplálkozó. A függetlenségemből bekezdemnek arról, hogyan alokálják a forrásaikat, persze megfelelően ellenőrizve azt is, hogy ne tudjanak visszaélni közpénzekkel. Aztán szeretném hangsúlyozni azt is, hogy átlátható, hogy több átláthatóságra van szükség, újságírók és állampolgárok hozzá kell férhessenek a megfelelő információhoz, és biztosítanak rá, hogy az Európai Parlament megkapja és megvithatossa minden versenyhatóság éves jelentését. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy kulcsfontosnak érezzük azt is, hogy minden technológiai pár hátteret megadjunk ezeknek a hatóságoknak, mert gyorsan folyik a fejlődés. Elég, ha arra gondolunk csak, hogy a a cloud, a, fel, a cloud adattárolás mennyire előre haladott. Megfelelő technológiai ez szükséges ahhoz, hogy el tudják látni feladatokat. Végül pedig nem akarom újra hangsúlyozni, mennyire problémás a hozzáférhető és a birtokban levő adatok körének meghatározása. A következő ülésen felkeresztvessük, meg vitassuk, csak úgy, mint a releváns forgalom kifejezés miben létét. A szocialista frakció nem támogatja azokat a változásokat, amelyeket a jelentéstevő javasol témakirokban. Köszönöm szépen a hozzászólást. A konzervatív frakció frakcióban Sterbati úr a következő. A frakció jó részt támogatja Schwab úr jelentését. Fontos jelentés ez mely lehet lehetőségeket nyit meg az ellenőrzés megfelelő irányba való előrevitelében. Schwab úr jelentésnek fontos abban is adott, hogy a kartelhatóságok legutóbbi meghallgatása is rámutatott ennek a fontosságára. A bizottság jelentését is helyi találja a konzervatív frakció, nem, akar nagyon, nem akarok nagyon eltérni ettől. A jelentés tevőtől ellentétben azonban a konzervatív frakció nem gondolja úgy, hogy jelentés megfelelő keretet nyújt a szakmai összefüggések és összeférhetetlenség rendezésére, itt túl messzire menőek a követelmények, azt kockáztatjuk ezzel, hogy a fontos jelentés tovább halogatódik, hiszen nagyon intenzív viták várhatóak itt. Aztán azt is gondoljuk, hogy nem a kifizetett összegek konkrét plafon össz, határéről kéne vitatkozni, hanem inkább az alkalmazási kör mi bennyi A total worldwide turnover, vagy releváns turnover közötti meghatározás distinció kéne legyen a vita homlokterében. A, az, hogy hogyan lehet megerősíteni a, a nemzeti versenyhatóságokat, nos, például a kartelhatóságok vezetői is nagyon fontos szerepet játszanak. Itt az autonómia és a költségvetési függetlenség is meghatározó, és ez is védendő, sőt erősítendő. Tehát az állami és vállalatok a versenyszabályoknak egy aránt meg kell feleljenek tevékenység során, ám tudjuk, hogy az állami vagy állami szerű vállalatok sokszor a versenyben és az ügyfélkapcsolatokban ugyanolyan szabályoknak kell megfeleljenek, ez nem mindig valósul meg, tudjuk. függetlenül a vállalat erejétől és termékpalattájától kell a szabályozást végig gondolni a KKV-k érvényes módon. A konzervatív frakció óvattól, hogy egy túlzottan szigorú szabályozás szülessen, ám a büntetések elriasztó erejét fenn kell tartani. Bízunk abban, hogy jó eredmény születik majd a jelentéstevővel együttműködésből. Thank you very much. Uh, for Alde, uh... Köszönöm szépen az Alde részéről. Petriezsek. Nincs itt, nem tudom, hogy valaki más kére szót az Alde részéről, nem? Akkor López uh, következik a GUE részéről. Muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Egyetértünk a bizottsági javaslattal, annak érdekében, hogy közös szabályrendszert alakítsunk ki a versenyjogi hatóságok munkája szempontjából. Megfelelő eszközökre, finanszírozásra és kompetenciákra van szükség ahhoz, hogy a vizsgálatokat le tudják folytatni. Ugyanakkor nem feltétlenül osztjuk a versenypolitika alapjait, főként akkor, amikor stratégiai szektorok privatizációjára használják ezt fel. De ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ezek az eszközök most konkrétan hasznosak a privát szektor monopóliumai elleni harcban. Ezért szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, és a módosítások között gondolja végig azt, hogy a versenyjogi hatóságok egymás között egymásnak is feleljenek. Mm, én nem gondolom, hogy ettől függetlenül, tehát hogyha ezt nem fogadja el, akkor konszenzusra tudunk jutni Schwab úrral. Ami pedig a büntetések felső a határát illeti, meg kell őrizni a bizottsági javaslatot, mert különben a költségvetések megkozmetikása miatt állandó problémáknak nézünk elébe. Ezeket a büntetéseket 12% körül kellene inkább megállapítani, és nem 10% körül, hogy legyen mozgástere a nemzeti hatóságoknak is. Az arányosság elvét transzverszálisan kell alkalmazni, és ilyen értelemben a kiszabott büntetések, nem szabad, hogy a termelékenységet, vagy a termelő tevékenységet veszélyeztessék. És végül szeretnénk azt is, hogyha ezeket a versenyhatóságokat függetlené lehetne tenni, legalább két éven keresztül nem szabad, hogy a forgóajtók politikája megvalósuljon a versenyjogi hatóságok és a nagy cégek között, hogy a korrupciót, korrupcióval le tudjunk számolni, amelyel ezek a multinacionális társaságok megmérgezik társadalmainkat. Köszönöm. Hogy nem mindent elmondtak már, de nem mindenki mondta el, mondott el mindent. Nekünk is az a benyomásunk, hogy Schwab kollega alapvetően jó jelentést készített el, egy konstruktív munka alapját kínálja ez. Nagyon sok dolog benne van, ami kompromisszumra vihető, hogy egyes kollégák már elmondták. Mi is úgy gondoljuk, hogy a függetlensége a nemzeti versenyhatóságnak világosan meg kell határozódjék, támogatni kell ezeket. A költségvetési ö, függetlenség, a grémiumok függetlensége, a személyzet összeállítása nem lehet a nemzeti politika befolyása alatt. Különösen, mint mondtam, a személyek kiválasztására igaz ez. És érvényes ez arra is, hogy az átláthatóságot is erősíteni kell. Az a benyomásunk nekünk is, mint több frakciónak, hogy van lehetőség a kompromisszumra az éves jelentések, illetve a nyomozások, vizsgálatok vonatkozásában rendelkezésekkel álljanak a vezetők, és kötelező átláthatóságot kell biztosítani az összeférhetetlenség ügyében. Európa szerte kell ezt vizsgálhatóvá tenni, hogy van-e összeférhetetlenség a személyzet, különösen vezetők körében. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, amiről nem hallottam még, holott módosítót fogunk beterjeszteni erről, mert fontos nekünk, hogy világos különbséget tegyünk a kompenzáció és a büntetés között. A a kártérítés az, hogyha valakinek eh, kárt okozott az vállalat, és az állampolgárt kártanítja, ám nem lehet a büntetés elkerülésének útja. Nem lehet eh, a, a, a kártérítéssel megúszni a büntetést, amennyiben az jogosult, a kiróható. Tehát külön kell teki, választanunk eh, a két kategóriát, nem lehet őket összekeverni nagyon világosan kell ezt a szabályozásban is megjelenteni. Köszönöm. Very much. I don't see... Köszönöm szépen. Barbara Kappelt az elnök részéről nem látom, és úgy látom, hogy senki más nincs itt az elnök részéről, úgyhogy a bizottság előtt szeretném föltenni a kérdést, hogy a, a spontán felszólalásokban kére szót valakit. Igen, tessék, Szantúr, köszönöm szépen. Az átláthatóságra nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, és ez teljesen helyes. Valamit azonban hangsúlyozni kell, ez pedig a következő. A feladata az is, hogy tisztázzuk, a verseny nem egy mindenkire ráhúzható helyzet, hanem egy megfelelő versenypolitikát garantál olyan módon, amely megfelel a nemzeti realitásnak. Szerintem ez rendkívül fontos. Hiszen, hogyha egységesen alkalmazzuk központi, központilag a versenyszabályokat északról délre, kelettől nyugatra, anélkül, hogy a nemzeti vagy a regionális körülményeket figyelembe vennénk, egész egyszerűen nem fog működni. Ez problémákat hoz majd, illetve nem lesz következetes a helyzet, és egyensúlytalanságok jelennek majd meg. Ezért szerintem az egyik legfontosabb kérdés a következő. Amikor az NCL-król beszélünk, akkor meg kell néznünk azokat az európai eszközeket, amelyek egy politikát realitássá alakítanak, amely megfelel Európának, de nem egy egységes kényszerzubony, hanem valóban egy differenciált alkalmazást biztosít. Szerintem ez nagyon fontos az átláthatóság mellett, amit, amit sokan megemlítettek. Elnök, köszönöm szépen, nem látok senki mást, úgyhogy akkor átadom a szót a bizottságnak. Jó napot kívánok mindenkinek, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és egy-két megjegyzéssel gazdagíthatom a vitát a bizottság részéről. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hiszen nagyra értékeljük az Európai Parlament, illetve az Ekon szakbizottság munkáját, hogy gyorsan előrehaladást biztosítanak ennek az anyagnak. Nagyra értékeljük a befektetett időt, illetve az elemzést, amelyel segítik a javaslatot amelyre természetesen mi is elég sok időt fordítottunk, és föl állítottuk ezt a nemzeti partnereinkkel. A felvetett kérdésekre reagálnék először is, talán az, ami az alapjogokat illeti. Természetesen teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy rendkívül fontos az alapvető jogok biztosítása, de egy kis figyelmeztetéssel élnénk. ami az ügyfél és az ügyvéd levelezését, illetve kapcsolattartását illeti. Szerintem ez, ezt a nemzeti jogszabályok jogszabályok szabályozzák, úgyhogy nagyon vigyázni kell arra, hogy ne általánosítsunk. Ami pedig a forgóajtó hatást vagy effektust illeti, tehát meg akarjuk akadályozni, hogy a versenyhatóságtól mondjuk egy, egy jogász céghez menjen át valaki. Nagyon fontos meggyőződni arról, hogy nincs érdek összeegyeztethetetlenség, illetve nem működhessen egy adott jogász ugyanazon az eseten, mint amelyel a versenyhatóság keretében foglalkozott. Azonban itt is ügyelnék arra, hogy ne legyünk túlságosan konkrétak. hiszen hallottuk már, hogy nem szabad egységes helyzetet, one size fits all teremteni mindenki számára. Ugyanígy vonatkozik ez az érdek összeegyeztethetetlenségre, például mi itt a megfelelő pihentetési idő, amelynek el kell telnie két ilyen munkahely között. Aztán nagyon röviden a bizonyítékokhoz való hozzáférést is megemlítették ma. Szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül fontos az, hogy a nemzeti versenyhatóságok bizonyítékokat kapjanak, amelyek hozzáférhetők, és miért fontos itt a hozzáférhetőség? Azért, mert itt a felhőtárolásról van szó, a digitális korban még mindig fontos az, hogy a nemzeti versenyhatóságok napra készek legyenek. És még egy utolsó gondolat. A büntetések plafonértéke, illetve releváns forgalom. Nos, ami a büntetéseket illeti, a bizottság részéről az a célunk, hogy minden akadályt elhárítsunk a nemzeti jogrendszerekből, amelyek ma akadályozzák a nemzeti versenyhatóságok számára azt, hogy elrettentő büntetéseket szabjanak ki. Tehát a célunk itt nem a harmonizáció, hanem az akadályok elhárítása. És ezért nem gondoljuk azt, hogy a büntetés maximális mértékét maximalizálni kellene, de lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogyha kívánnak, tovább léphessenek. És ezért, amikor a kalkulációra kerül sor, ugye minimális 10%-ról volt szó, a kalkuláció során a nemzeti hatóságok figyelembe vehetik a széleskörű globális forgalmat, hiszen így a gazdasági erő benchmarkját fölhasználhatják, és így elrettentő jellegű büntetéseket szabhatnak ki. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát és a részvételt. A vita február végén lesz, és a plenárisra pedig még nem tudjuk, hogy mikor kerül ez az anyag. Most 15 percet felfüggesztem az ülést, és majd utána folytatjuk. Excuse me. Uh, ne haragudjon, nem hallottuk, nem mikrofonba hangzott el a felszólalás. Világos, hogy mikor lesz a vita. Két, két, két perc a kérdésnek, és három perc a válasznak, és mindenki úgy gondolta, hogy négy órakor vége lesz ennek a, a napirendi pontnak. Itt lehetett volna az elejétől kezdve. Ne haragudjon, nem mentem el ebből a teremből, nem mondhatja ezt nekem, én, én csak azért panaszkodom, hogy a PEP meghallgatás nem volt elég hosszas, tehát nem lehetett vitázni a szakértőkkel, nem lehetett kifejteni az elveket, gondolatokat, és azt mondták, hogy azért, mert kevés rá az idő, és most pedig 15 percre fel kell függesztük az ülést. Hát ne haragudjon, nem jó gazdálkodik az idővel, ezt szerettem volna elmondani, akkor nem szólhattam volna fel, most pedig tessék, berekeztjük az ülést egy időre. Jó, akkor most 15 perc szünet.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

So, good, uh, good afternoon. Jó napot kívánok, kollégák! Szeretném üdvözölni Margaret Vestager biztos asszonyt, a versenypolitikáért felelős bizottsági tagot. Köszönöm, hogy eljött a második strukturális párbeszédre 2017-ben. Eszmecserét tartunk az ECON tagok kollégákkal, és megadjuk a biztos asszonynak a legfrissebb, hogy beszámolni a legfrissebb fejleményekről, a DJ Competition vizsgálatairól és általában tevékenységéről, és különösen a digitális gazdaság és a banki szféra kérdéseiről ezen belül. Nagyon releváns és fontos témák ezek. Köszönjük, hogy eljött, és együttműködik velünk. és általában a munkáját is, mint, amit biztosként kifejtett, Margaret parancsolj. Köszönöm szépen. Köszönöm, megint meghívtak. Köszönöm az üdvözlő beszédet. Ramon Termóza jelentéstevőnek és köszönöm a versenypolitikában nyújtott támogatást. Örülök hogy egyetértünk abban, hogy a, versenypolitika működik, és ha jól betartják, az bizony hatás van az állampolgárok mindennapjaira, a, a piac nyitásra, és a, a fogyasztók, a állampolgárok látják, hogy a vállalatok termékeiket, szolgáltatásaikat, innovatív gondolatokat piacra viszik, és, vá, és a, a, a választás lehetőségét erősítik, bővítik. Az egyik dolog, amely, amely nagyon pozitív szerintem, és remélem, hogy megerősítenek ebben, hogy, hogy a versenyjog megsértés ellen, ha keményen fellépünk, azzal hozzájárulunk az állampolgári bizalom erősítéséhez. Az EU-ban általában, meg a társadalom működése vetett bizalmat erősíti. Néhány olyan terület említenék, amely, amely talán érdekli önöket ezzel kapcsolatban, például Google eset, a a gyógyszertermékek, a bankok, banki ágazat, meg az adó politika kérdéseiben, meg érintem majd a vállalati egyesülések ügyét. Először a Google-ról. Júliusban volt az első trust ellenes döntésünk, a Google Shopping Case nevű eset, azt láttuk, hogy a Google szisztematikusan a Google vásárlási kereséseket előmerészesíti a más keresésekkel szemben, ez pedig erősíti a Google dominális pozícióját a keresőmotorok működésében. 2,4 milliárd eurós tételről van egy szó. Most a Google kell, hogy garantálja hogy a Google Shoppingot a, a saját keresőmotorjaiban ugyanúgy szerepelteti, ugyanolyan méltányosan, mint más ö, ö, vállalatok termékeit nagyon szorosan egy kicsit, a Google betartja ebeli vállalását. Van egy szakértői csoportunk, melyet egy köztender révén hívtunk össze, a Mavens cég megbízásával dolgozunk, jól működik egyébként az együttműködés közöttünk. Persze ezen nincs vége a történetnek, tovább folytatjuk az esetek figyelem megkísérését, például az Android domináns szerepét a mobilkeresésekben, a WebSense platform működését, amely a Google, amelyet a Google a reklámozásra használ. Ebben a két másik ügyben, ez a két ügy abszolút prioritást jelvez számunkra. Ugye fontos, hogy a piacok nyitottak maradjanak és méltányosan működjenek. Ez nem csak a digitális gazdaságra igaz persze, hanem minden online és offline piacra egyaránt. Ha az állampolgár gyógyszert akar vásárolni, vagy, vagy egy egészségügyi szervezet gyógyszert vásárol, fontos, hogy megkapja megfelelő áron a piacon azt a gyógyszert, amit keres. Ugye ez egy old school piac, de egyben modern, nagyon mai is. Májusban nyitottunk egy abusive dominance esetet az Aspen gyógyszer cég ellen. Az Aspen öt életmentő gyógyszert forgalmaz, ám sok esetben több százszerzelékos áremeléssel él ezen életmentő gyógyszerek forgalmazásában. Tavaly szeptemberben az olasz versenyhatóság úgy találta, hogy az Aspen árai Olaszországban nem igazolhatóak és túlzottak. A májusban nyíltott eset minden európai államot lefett, kivéve Olaszországot. Ez az első ügyünk, amely a túlzott árképzésben a gyógyszeriparban született. Mélységben és, és aprólékosan kivizsgáljuk az ügyet, rendkívül fontos. Számunkra is, hiszen nyilván van egy egyensúly, amit el kell találni. Ugye a, a gyógyszerbe való beruházás, innováció és annak a beruházásnak a megtérülések között, meg a piacon az elérhető áron a gyógyszerek biztosítása között. A banki ágazatban nagyon fontos és vitatott döntés született a bankok ügyében. Minden esetben az a feladatunk és kötelességünk, hogy megvizsgáljuk a bank helyzetét az adott ügyben, és minden helyzet alapján ugye a jogalkotó bizonyos szabályokat határozott meg. Ha egy bank nem életképes, akkor az Európai központi bank és a single supervisory, az egységes felügyeleti mechanizmus kell meghatározza a sorsát, és az egységes szanálási tanács kell, hogy eldöntse, hogy a szanálása vannak közérdeke vagy sem. Ha úgy dönt, hogy nem közérdek a szanálás, ez történt ugye két Venétó bankkal, a banki unió szabályok szerint ebben a forgatókönyvben a bankot a tagállami szanálási szabályok szerint kell likvidálni. Ez történik most. Jóvá hagytuk azt a likvidációs segélyt, amely a bank kilépésének hatásait igyekszik csökkenteni a regionális gazdaságban. Volt egy Bélin, volt az alárendelt hitelek, amelyeket a tagállam, amelyet az állami támogatás igyekezett csökkenteni. A jövőben létfontosságú, hogy a bankok megfelelő pufferzónákat építsenek ki pénzügyi nehézségek idejére, annak érdekében, hogy elkerüljük az állam, állami támogatás szükségességét ilyen esetekben. Az egyik dolog, amely hatása lehet arra, hogy az állampolgár bízik-e bennünk, és általában a gazdaságban vagy sem, az adózás kérdése. Ugye a legfrissebb ö, ügy ebben a tekintetben a Paradise dokumentumok nyilvánosság kerülése, amelyek adó, különféle vállalatok adó eh, mechanizmusait, adó elkerüléseit taglalják részesen európai országokban. Mint a legutóbbi kiszivárgásáknál, és most is meg kell vizsgáljuk a dokumentum információt, nagyon körültekintően, és ha aggályra látunk okot, akkor tovább vizsgálatot nyitunk meg az információ alapján. Az államházatási, államtámogatási munkánk is további gyümölcsöket hoz. Luxemburgban 250 millió eurót sikerült visszafizetetni az Amazonnal nem befizetett adók után. Sajnos Írországot is bíróság elekeletet idézzük. Az Apple-nek adott adóelőnyök ügyében két döntés van ebben. Ügyben nem csak az állampolgárok, hanem többi tagállam is várja, hogy itt döntés a Fiat ügy, a Starbucks, a, a belga rendszer, a 35 multicég esetében történik a visszafizetés, vagy folyamatban. Ezek olyan esetek, ahol született döntés részünkről. De vannak új esetek is. Két héttel ezelőtt kezdtük meg az Egyesült Királyság ellen az állami támogatási eljárást. Itt külföldi cégek adóelkerülési technikái voltak a probléma. Ez alapvetően nagyon jó hogy megpróbálják ezt felgöngyölíteni, de úgy tűnik, hogy mintha preferálnák néhány céget preferálnának, már pedig ez nem minden cég számára mm, nyílik meg lehetőségként. Vannak persze nagy kihívások is előttünk, a munkának egyáltalán nem vagyunk a végén, még többet jobban kell tennünk, és nem csak az állami támogatási kérdésekben kell előrelépnünk, hanem olyan jogszabályokra van szükségünk, amelyek az egész Európai Unió területét lefedik. Tudják azt is, hogy ez mennyire fontos prioritás Pierre Moscovici számára és az Európai Bizottság számára, hogy megfelelő adózási szabályrendszer uralkodjon Európa szerte. Vannak olyan kérdések, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehetne a globalizációt a saját előnyünkre fordítani. Természetesen, mint mindenben, a globalizációval járnak előnyök és hátrányok, és vannak olyan kezdeményezések, amelyeket együtt indítunk be. Ezeknek az a célja, hogy a lehetőségeket, a globalizáció lehetőségeit használják ki. Ez önmagában nem egy adott dolog, hogy mindenki számára azonos módon jelentkeznek majd az előnyök. Sőt, én úgy gondolom, hogy a globalizációt, hogyha nem tudjuk az előnyünkre fordítani, akkor lesznek vesztesek és lesznek nyertesek. Ezért gondolom, hogy mindent meg kell tennünk ezeken a területeken, amit csak, amit csak megtehetünk, és ugyanakkor az európai cégeket is helyzetbe kell hoznunk, hogy globális szinten is versenyképesek maradjanak. Mert tudjuk, hogy ez mit jelent. Rengeteg startup cég van Európában, nagyon jó iskolák, nagyon jó gondolatok, okos tudósok, mind az egyetemeken, mind a privát szférában és alapvetően megbízható az üzleti szféránk, jó az infrastruktúránk és az adminisztráció működése is előre látható. Ebből is ki kell használnunk a legjobb lehetőségeket, és ezen keresztül munkahelyeket kell teremtenünk, lehetőségeket az embereknek, hogy mindenki megtalálja maga helyét a társadalomban. Itt nem arról van szó, hogy külön különös vagy jó módot akarunk bizonyos cégeknek adni. Itt egészen egyszerűen annyiról van szó, hogy megfelelő piaci feltételeket akarunk mind a kicsi, mind a közepes vállalkozásoknak teremteni. Ezen keresztül az embereknek is lehetőségeket nyújtunk, és bizony a versenyjogi szabályoknak ebben is van szerepük. Mert hogyha jól alkalmazzuk, akkor a versenyjogi szabályok az emberek javát fogják okozni, mert a cégek is tudják, hogy ha nem megfelelőképpen szolgálják ki az ügyfeleiket, akkor az ügyfelek majd találnak egy másik szolgáltatót. Ezért amikor arról van szó, hogy a versenyjogi szabályokat decentralizálni szeretnénk, akkor alapvetően azt kell megvizsgálnunk, hogy hogy lehet a legjobban szolgálni a fogyasztókat. És nézzük most a fúziós ellenőrzéseinket. Itt nem arról van szó, hogy a cégeket meg akarnánk abban akadályozni, hogy növekedjenek. Európában létrejöhetnek nagy cégek, mert néha nagy cégek a legjobb szolgáltatást tudják nyújtani a fogyasztóknak, mert innovatívabbak, alacsonyabb áron tudnak dolgozni, és általában új termékekkel tudnak előállni. Itt igaziból arról van szó, hogy amikor a cégek egyesülnek, akkor azt kell figyelembe venni, hogy a piac mindenki számára továbbra is működőképes maradjon, nem csak a növekedésben lévő cég érdekeit szolgálja. Természetesen a globalizáció itt is közbeszól, több mint 60%-a a döntéseinknek most már a globális piacokra vonatkozik, és egyébként ez nagyjából az elmúlt 15 év során alakult így. Itt nem trendekről van szó, hanem esetekről. Minden egyes esetet külön kezelünk, és minden szektorban vannak eseteink a kávé szektortól, a csokoládé szektoron keresztül, a hajógyártáson át, mindenfelé, bármilyen panasz érkezik be hozzánk. Itt alapvetően az a célunk, hogy a piacok a fogyasztók érdekeit szolgálják, és ne legyen versenytorzító erő jelen. Ez a legfontosabb, látnunk kell, a piacok specifikusságait. Úgyhogy vannak olyan esetek, amikor semmi, ese, semmi értelme nincs annak, hogy összehasonlítsuk ö, a vetőmag termelők nem tudnak egymással versenyezni, hogyha nagyon messze vannak egymástól. Tehát jól kell ismernünk a különböző piacokat. Az elmúlt tíz év során az Európai Bizottság több mint 3000 ilyen fúziót vizsgált meg, csak hetet állítottunk egyébként le ebből, mm, és ez azért van így, mert a legtöbb esetben megtaláljuk a megfelelő megoldást arra vonatkozólag, hogy a fúzió létrejöhessen, és ugyanakkor a piac továbbra is a versenyfeltételeknek megfeleljen. Nagyon sok esetet tudtunk tehát tisztázni. Európai nagy cégek egyesültek, a Siemens Geméza például, amely a turbinák gyártásában most már világvezető cég lett. Aztán ital gyártó cégekről is beszélhetünk, és amikor megvizsgáljuk a részleteket, akkor láthatjuk azt, hogy Európának és az európai cégeknek milyen nagy hatása van a globális piacokon. Ez azt is jelenti, hogy alapvetően lehetnek nagy és sikeres európai cégek, amelyek a globális piacon is sikeresek lehetnek, és ugyanakkor emellett Európában nyitott piacokat és megfelelő versenyszabályokat tudunk alkalmazni, amely mindenki számára fair lehetőséget teremt. És szerintem ez a mi munkánk lényege, persze ezt nem egyedül tesszük meg, hanem a nemzeti versenyjogi hivatalokkal, együtt karöltve, akik szintén fontos szerepet játszanak ebben a folyamatban. Ezért nagyon örülök annak, hogy önek, a, önök is a nemzeti versenyjogi hatóságokra vonatkozó jogszabályokat, jogszabályokat előre viszik. Nagyon örülök az önök elkötelezettségének, és nagyon örülök annak is, hogy mennyire tisztelik a nemzeti versenyjogi hatóságokat, mert az ő munkájuk nélkül az európai versenyjog nem ott tartana, ahol tart. Nagyon fontos ez számomra, és érzem, hogy az önök számára is, és ez alapvetően azt tükrözi, hogy amikor a versenyjogi szabályok jól működnek, az az emberek érdekét szolgálja. És ez a mi feladatunk. Köszönöm. Indeed, uh, mean, the list of action, uh, Köszönöm szépen. Uh, and shows very clearly. Uh, Köszönjük szépen ezt a prezentációt, azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű volt és világos. A versenypolitikánk az egységes piac középső ö, szíve lelke, úgyhogy nagyon fontos, nem lehet az egységes piacot szétválasztani, a versenypolitikától elválasztani, és ahogy ön is mondta, a jó versenypolitikának kettős hatása van egyrészt. Fölruházza jogokkal az állampolgárokat, illetve segít nekik abban, hogy részt vegyenek a globalizációban, másrészt azonban a globalizációt is alakítja, gondolok itt ugye az adógyi kérdésekre, illetve a fúziókra. Tehát egy nagyon fontos területről van szó, amely az Európai Unió egyik legerőteljesebb eszköze. Önállóan nem kielégítő, nem elegendő, de egy nagyon-nagyon erős eszközről van szó, úgyhogy ezért is szánunk óriási figyelmet a jó versenypolitikára. Az Európai Parlament szívvel, lélekkel támogatja ezt a politikát és ahogyan is elmondta, elkötelezetten dolgozunk, az ICM Plus javaslatot hatékonyabbá kívánjuk tenni. Most vitatjuk meg a módosítókat, és februárban fogunk róla szavazni. Tisztelt kollégák! Meghallgatjuk a hosszú szólókat. Először Márkusz Felber következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, mint a versenyjogi munkacsoport elnöke szeretném külön megköszönni a jó együttműködést. 14 napja a főigazgatója járt itt nálunk, nagyon intenzív a párbeszéd tehát, és az év során folyamatosan jó volt a kapcsolat. Köszönöm. Két pontot ö, szeretnék felvetni. Először is az OECD egy munkanyagában nemrégiben az algoritmusok és kulúziók címmel adott ki egy érdekes tanulmányt a versenyjogról, amelyben az algoritmusok hatását vizsgálta. Egyre több vállalat számol a dinamikus árképzésben ilyen algoritmusokkal, mert a termékek és szolgáltatások árát mindig igyekszik a piaci viszonyokhoz igazítani, így azonban a, a versenytársak árpolitik logikájához is igazítja az optimális árképzés. Például a repülőjegyeket így árulják, jól ismeri mindenki. Németországban sokszor látjuk, hogyha egy versenytárs megjelenik a piacon, azonnal érzekeltő a jegyárakon. Ám a versenyben felmerülni a kérdés, hogyha két vagy három algoritmus egymással kommunikál, akkor a túl a kívüli döntések születnek, itt kartel ugyanúgy is felmerülhet, és a fúziós kérdésekben pedig, egy pont, amely mindig érdekelt engem, például a Facebook és a WhatsApp fúzióban az adatok értékelése kérdésében ez év januárjáig nyílt konzultáció végig az egész digitális szektor tárgyában, ön az adatok értékének aspektusait a fúziók ellenőrzése során végig gondolta-e, foglalkoznak -e ennek az értékelésnek a miben létével? Well, uh... Nos, először is köszönöm szépen, és a mi részünkről is azt mondhatom, hogy nagyra értékeljük az együttműködést, segít segíti a munkánkat az, hogy tudjuk, hogy önök hogyan gondolkodnak, tehát nagyra értékeljük ezt. Szerintem időszerű a pillanat, hogy mérehatóban megvitassuk, hogy hogyan is gondolkodunk az, a tanító technológiáról, az, az autodidakta technológiáról, és természetesen az algoritmusokat meg kell vizsgálni. Az algoritmusnak azonban tudnia kell, hogy mi az, amit tehet, és mi az, amit nem mm, tehet. Ami az autodidokta technológiát illeti, most találkoztam egy példával, egy szomó, szumó bajnokság, két virtuális robot játékáról volt szó, és az elején a két robot még csak sétálni se tudott, mozogni se tudott. Rengeteg teszt és hiba végén nem csak, hogy a, a robotok nem csak, hogy sétálni megtanultak, gyalogolni, hanem konkrétan birkózni megtanultak, úgy minden egyes technikát elsajátítottak, pedig igazából soha nem láttak egy szumó bajnokságot. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon jól példázza az, hogy a tanulási technológiák mire képesek. Nem lehet azt mondani, hogy az algoritmus csinálta, nem az ember a felelős azért az algoritmusért, amit létrehoz, tehát pontosan tudni kell, hogy mit teszünk, tudnunk kell, ismernünk kell a korlátainkat, tudnunk kell, hogy milyen instrukciókat adunk az algoritmusnak, hogy dinamikus árképzést akarunk-e, vagy ö, azt akarjuk, hogy ezek az algoritmusok ellenőrizzék a piacot. Ez nagyon fontos. Óriási a különbség a régi típusú gondolkodás, között, tehát hogy megnézzük, hogy a szomszéd benzinkút milyen árakat alakított ki, és akkor majd mi igazítjuk a sajátunkat. De hogy mindezt dinamikusan hajtsuk végre európai szinten, illetve esetleg globális szinten, ez már egy teljesen másik dolog. Tehát nagyon is időszerű a feladat. Az OECD és foglalkozik ezzel, és ez is jól mutatja, hogy mennyire fontos és időszerű kérdésről van szó. Ami pedig az adatokat illeti, most készülünk fel az első nagy adat esetre, megvizsgáljuk a különböző adatcsoportokat, és nagyon jó, hogy ezt megtettük, hiszen elvégeztük az elemzést, a Facebook és a WhatsApp fúziót illetően megnéztük, hogy mi történik akkor, hogyha az adatokat összevonjuk. Akkor még azt mondta a két felület, hogy ez nem fog bekövetkezni, de az elemzés azt mutatta, hogy ez nem akadályozná meg másokat abban, hogy a piacra lépjenek, erre a piacra lépjenek, és ez itt a lényeg. Hogyha az egyik cég által az egyik cég által megtartott adatok mást akadályoznak-e abban, hogy piacra lépjenek? Ez a lényeg. Aztán a, van egy francia példa, a francia versenyhatóságok azt kérték egy energiacégtől, hogy osszák meg az adataikat az ügyfelekkel, óriási adatbázissal rendelkeztek, és erre vonatkozó példát látunk majd egyre többet, hiszen az adat mindenképpen eszköz, az innováció forrása, a piacra jutás lehetősége, úgyhogy ezt ki lehet aknázni. Úgyhogy valóban ezek azok a dolgok, amelyekre fölkészülünk. Köszönöm, Alfred Szent következik. Köszönöm szépen. Az, ami az állami támogatást illeti a repülés ügy területén, érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Azonban globális szinten megpróbálunk egyenlő játékteret biztosítani, de ott vannak a munkakörülmények, a környezetvédelmi kérdések, és így tovább. Eltérések vannak, és ez látható az EU-n belül. Az Európai Uniós légitársaságok kiiktatódnak a piacról, például Frankfurt az a repülési mennyiség 30%-át elveszítette, Kérdésem pedig az, hogy a repülésügy területén milyen lépéseket kívánnak foganatosítani, van-e valamilyen megoldás. A múlt hónapban azt hallottuk, hogy a Lufthansa megveszi az Erbelén több mint a felét, a múlt augusztusi fizetés képtelenséget követően. A Ryanair ezt összeesküvésnek nevezi, hiszen azt mondják, hogy egy nemzeti légitársaságot kívánnak így létrehozni. Mások pedig azt mondják, hogy ez érinti az adott légitársaságok piaci pozícióját, és szeretném megkérdezni, hogy milyen eljárásban vizsgálták meg ezt a konkrét fúziót. Nos, igen. Ez nem csak a cégek, hanem az állampolgárok számára is rendkívül fontos, hiszen az elmúlt 20 évben a légiközlekedés nagyon sok minden megváltoztatott, olcsóbb lett a légiközlekedés az utasok számára, sokkal messzebbre és sokkal többször tudnak repülni az emberek. Amikor én gyermek voltam, akkor mindenhová kocsival mentünk. Ez nagyon jó volt, de azért manapság már nem gondolom, hogy a gyerekek örülnének annak, hogyha ilyen hosszú utakat kellene kocsival megtennünk. Egyébként tényleg fontos szerepet tölt be a közlekedés, illetve a légi közlekedési vállalatok a mi munkánkban. Az európai cégek számára fair feltételeket akarunk biztosítani, mert önnek igaza van, oda kell figyelni arra, hogy az Európán kívüli légi közlekedési vállalatok milyen támogatásokat kapnak. És ebben a tanács egyébként mandátumot adott az, e, az Emirátusok, illetve a Katári el, Katar Airways légitársaságok ügyével kapcsolatban egy átláthatóbb rendszer megteremtésére, és ez valóban nagyon fontos. A mi portfóliónkban fontos szerepet tölt be az is, hogy a kétoldali légiszolgáltatási megállapodásokat is megfigyeljük, és ami pedig a Lufthansa és az Air Berlin fúzióját illeti, ezeket a piacokat nagyon közelről vizsgáljuk, azért, mert azt látjuk, hogy itt azért nagyon komoly átfedések tapasztalhatók. Hogyha megnézzük Németországot, hát azon belül bizony a verseny valószínűleg korlátozódni fog igen sok légi, igen sok irányba és így persze magasabbak lesznek az árak, és rosszabb minőségű szolgáltatások várhatók. Már most is látható az, hogy az Air Berlin már nincs a piacon, és ezáltal már is megváltozik az árképzés, Persze ez nem a bizottság feladata, a cégekkel az átképzésüket meghatározzák, de azonnal látványosan látható az, hogy a piac reagál erre a helyzetre, mert bizonyos útvonalak kiestek. Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy minél több járat továbbra is megmaradjon, és ezért szeret, ezért kértünk derogációkat, mert az Air Berlin bizonyos gépei már most is a lufthansa Lufthansa járatai helyett működött, és ez a mi derogációnknak köte, köszönhető, de ugyanakkor a jövőre is gondolnunk kell, mi történik akkor, hogyha ez a fúzió megvalósul, és bizonyos területeken a verseny megszűnik ennek következtében. Nagyon kemény határidőink vannak, és ez egyébként alapvetően az utasok érdekeit szolgálja. December eleje egyébként a határidő. Köszönöm. Köszönöm. Swinburne Köszönöm, biztos asszony, mindenkinek mondom, a nagyra értékeljük a párbeszédet, amelyet önnel rendszeresen folytatunk, és az őszinte válaszokat, amiket ad. Nem minden biztos. Ilyen őszinte, köszönjük. Mindig kényeskedésre tapintok rá most, és tegnap merült fel, drági biztos elnökkel kapcsolatban az e kb. legfősebb cselek lépései kapcsán a vállalati vásárlási program, ágazati vásárlási programban úgy tűnik, hogy a CSPP, ahogy rövidítik, lehetővé teszi az LKB számára azt, hogy leértéket nem banki vállalatokat kiadott kötvényeket vásároljon, mivel a, mióta az LKB elfogadta ezt a programot, az első évben 92 milliárd euróban, 11 százalékban ilyen kötvényeket vásárolt. Ennek azonban lehet, hogy hatása van a versenyre, hiszen másokra is hatását, akik ilyen kötvényeket vásárolnának, akiket kiszorít a piacról, mint vásárlókat. Ez a politika, ez a program. A más Hát, képviselők által feltett kérdésekből úgy tűnik, hogy anekdotikus bizonyíték mutatja azt, hogy a SafePP főleg nagyvállalatok használt szolgálta, és a KKV-k nagyon kicsi volt a hatása ennek az EKB programnak. Ugye az ördög ügyvédjeként felteszem a kérdést, tekintet arra, hogy bankok tevékenységei kivételt élveznek a, a, a market abuse szabályok alól, vajon a versenyszabályok alól is hasonló kivételt élveznek-e a jegybanki műveletek. Erről a konkrét programmal kapcsolatban pedig van egyfajta szelektivitási fogalom az állami támogatási hozzájárulások értékelésében. Igazolható az, hogy az LKB bizonyos kötvényeket kiválaszt, ahelyett, hogy, hogy random alapon vásárolna kötvényeket a piacon. Helytálló, hogy igazolható ez a szelekció részükről. Uh, to, to be to be quite open. Hogy nagyon nyílt legyek itt is, őszinte, nem tudom a választ a kérdésére. Az LKB nem, nem vállalat abban az értelemben, ahogy a jogszabályok azt megfogalmazzák. Egy saját jogú, saját jogán létező, sajátságos intézmény, tehát nem közvetlenül esik a versenypolitika hatája alá. Nem tudom tehát, mit lehetne válaszolni. Értem a gondolatmenetét, de nem tudom, hogy a verseny jogi megközelítése milyen lehetne, mi lehetne e, e, kötvényvásárlási programnak, miképpen lehetne versenyjog alapján értékelni még azt sem tudom, milyen iránymutatásokat, iránymutatások alapján dönt az LKB arról, hogy megvesz-e vagy nem vesz meg egy kötvényt. De szívesen végig gondolom, és aztán visszatérek. Egy, ennél azért kielégítőbb válaszsal. Thank you. Köszönöm szépen. Természetesen vállalati kötvényekről beszélünk, beruházásokról, tehát itt azért egy konkrét finanszírozási kérdésről van szó. Trömóza képviselő következik. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, Vesteger biztos asszony! Üdvözlöm itt az Európai Parlamentben! Először is szeretném elmondani, hogy támogatom az Apple, Apple és Amazonnal kapcsolatos munkáját, illetve a luxemburgi esetet. Itt az adó igazságosságról van szó. Nagyon jó munkát végez, gratulálok hozzá. Nem beszéltem Kate swinburne nem beszéltük meg, de én is a vállalati vásárlási programra szeretnék rákérdezni. Ahogy olvassa majd a jelentésünkben, a szakbizottsági kollégák aggódnak amiatt, hogy mi a helyzet az európai repülésügyi versenyhelyzettel. A bizottság 44 tagja, azaz elég nagy többsége, tavaly júniusban levelet küldött az LKB-nak átláthatóságot kérve. Tudni akartuk, hogy melyik központi bank vásárolja fel melyik cég magánhitelét, és ezek után, miután a sajtó is megrengette ezt a témát, megkaptunk egy listát, önnek is a rendelkezésére áll ez a lista, és például tudjuk, hogy a Ryanair hiteleit Írország központi bankja vásárolta föl. A nemzeti érdekekre most nem szeretnék kitérni, de szerintem ez sérti az egyenlő játéktér elvét, hiszen Olaszországot kritizáljuk például azért, mert állami támogatással segíti az Alitaliát, de Olaszország bankja nem vásárolta fel az Alitalia hitelét, tehát az EKB a saját programjával torzítja a versenyhelyzetet, és ezt többünknek problémát okoz. Tehát a jelentésben azt mondjuk, hogy nem tetszik az, ami az Alitáliával, az Erbenlinnel vagy a Lufthansa-val történik, másrészt azonban e, itt van ez a gond, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha megvizsgálná ezt az ügyet, hiszen a versenyjelentésben aktív szerepet vállalunk, úgyhogy most szeretném um, tudni a véleményét. Ami pedig a Google ügyet illeti. Vizsgálat folyik, közben az elnök fölgyorsítaná a hozzászólót. tíz másodperc áll rendelkezésére, úgyhogy térjen a lényegre, kérem. Do you think that we need to balance the speed of... Gondolja-e, hogy a vizsgálatok ütemét föl kell gyorsítani, azért, hogy az antitrust hatóságok, illetve a cégek jogait megőrizzük. Aztán Kína ügyében elmondta, hogy még több antitrust ügyel kell majd számolnunk, erre szeretnék rá kérdezni. Aztán az aukciós mechanizmus sem kielégítő véleményünk szerint. Uh, first, uh, as, as said, uh... Először is válaszként Kétnek az LKB-ra val kapcsolatban feltett kérdésére. Nagyon fontos azt látni, hogy a kormányok piaci értelemben is befektethetnek. Amikor ezt a piaci feltételeknek megfelelően teszik, akkor az nem állami támogatás. Persze attól függ, hogy a szabályrendszert hogyan értékeljük, mert vannak olyan eseteink, amikor a kormányok szeretnének befektetni piaci feltételek mellett, és úgy gondoljuk, hogy igen, ez nem állami támogatás. De vannak olyan esetek is, amikor nagyon komplexé válik a helyzet, mert a piaci helyzet nem feltétlenül 2 vagy 3 százalékban határozható meg, hogyha kockázatokról beszélünk, akkor sokkal magasabb lehet a kamatláb is, és vannak ilyen esetek. Vagyis itt azért különböző a helyzetekkel állunk szembe, amikor a kormányok felvásárolnak értékpapírokat az LKB részéről, mint ahogyan elmondtam már, nem vagyok hivatott választ adni. Ami az antitrösztöt illeti, az én tapasztalataim alapján itt egy aszimmetrikus helyzetről beszélhetünk. Mert egyrészt a fúziókontrollnál oda kell figyelnünk a helyzetre, de ez mindenki számára egyformán fontos. Tehát eh, igaziból csak annyit kell biztosítani, hogy eh, a piaci feltételek ne sérüljenek. Ilyenkor nagyon gyors határidőkkel kell dolgoznunk, és segítenek bennünket eh, a cégek is, hiszen nekik is jól felfogott érdekük az, hogy minél hamarabb megtehessék a tehát a felvásárlás megtörténhessen. Amikor viszont vizsgálatokat végzünk, akkor azért nem annyira együttműködőek a, fe, a felek. Néha ugye akár óriási kartelesetek és büntetések akár 4 milliárd eurós büntetések is megtörténhetnek, tehát ilyenkor azért a cégek annyira nem repesnek az örömtől, hogy velünk együtt működhessenek, sőt, a kérdéseinkre az információkat nem adják meg olyan pontossággal, mint ahogy azt mi szeretnénk. Ilyenkor azért sokkal nehezebb a határidőket is tartani, és ez szerintem nagyon fontos látni, miután jogállamiságban élünk itt az Európai Unióban, ezért fontos az, hogy olyan minőségi környezetet teremtsünk, amelyben a cégek is meg tudják védeni magukat. És ugyanakkor gyorsan kell fellépnünk a folyamat minden tekintetében, és például egyszerű legyen a fájlokhoz való hozzáférés. A cégek is láthatják az összegyűjtött dokumentumokat, és ezt nagyon hatékonyan, nagyon világosan kell megvalósítanunk, és ilyen értelemben a határidők betartása is rendkívül fontos. Persze ez sokszor egyébként nagy kihívást jelent büdzsé szempontból is, mert informatikai feltételekre van szükség, embereket kell hozzárendelnünk ezekhez a feladatokhoz, vagyis Azért itt nagy befektetésekre van szükség ahhoz, hogy a vizsgálatokat megfelelőképpen le tudjuk folytatni. Óriási adatvizsgálatokat végzünk, például a Google esetében és ez így történt. És néha nincsenek meg az informatikai feltételeink hozzá. Ez egy nagyon fontos prioritás számunkra, de mégis én úgy gondolom, hogy itt nem csak a határidőkről van szó, hanem a megfelelő folyamatokba és eszközökbe való befektetés is kulcsfontosságú. A Google esetben, a panaszok esetében nagyon sok partnerrel találkoztam, meghallgattam a panaszokat, tehát nem egy elefántcsontoronyban dolgozunk, hanem megpróbálunk kontaktust kiépíteni ezzel a világgal, és nagyon közelről követjük a helyzetet. Mert itt nem egy-egy aukcióról van szó konkrétan, hanem az, hogy hogy működik az egész rendszer. És itt technikai ö, szakértőkre van szükség, meg kell hallgatnunk a piaci szereplőket, és aztán oda kell figyelnünk arra is, hogy mi mit gondolunk mindenről. Köszönöm szépen, López de Melhó képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm. Itt vagyok. Köszönöm, hogy itt van és hogy a parlamenten mindig ilyen nyitott. Két kérdésről szeretnék beszélni. Az egyik a mezőgazdaság, a másik az energiaszektora vonatkozik. A mezőgazdasággal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az elmúlt évek során parlamenti nyomásra többek között nagyon sok eszköz született az ár monitorozásra és az egész mezőgazdasági láncolat vizsgálatára, és ezen keresztül megfelelően tudjuk értékelni a helyzetet. De ebben a kontextusban is egyre evidensebbé válik az, hogy a mezőgazdasági piacon nagyon nagy versenytorzulások mutatkoznak, főként a nagy cégek részéről, például a vetőmaggyártók részéről. Úgyhogy nagyon sokszor pont a kis vállalkozók és a kis gazdák azok, akik a rövidebbet húzzák. Mikor valósul meg egy olyan jogszabály, amelynek következtében a tagállamok között felrebb versenyhelyzet alakul ki a mezőgazdaságban a kapon belül. Tehát hogyan tudjuk biztosítani, hogy a kis és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások is meg tudjanak élni. élni. És aztán itt van a Monsanto ügy is. És aztán nagyon röviden még az energiára is kitérnék. Részben a versenypolitika kapcsán ugye a megújuló energiaforrásokról is nagyon sok döntés született. Úgy tűnik, hogy vannak olyan globális kivételek, amelyeket alkalmazunk, például a nukleáris energiára vonatkozó moratóriumra gondolok, vagy a nagy kőolajcégeknek, privát multinacionális cégeknek biztosított kivételekre gondolok. Erre szeretnék rá kérdezni, miután világos az, hogy az energiapiac jelenlegi helyzete miatt nem tudunk áttérni egy fenntarthatóbb gazdaságra. Köszönöm. Ezek nagyon fontos területek, hiszen a napi életünket érinti. Ugye reggel az ember főz egy kávét, tejet ön bele, mezőgazdaság és energia kell, mind a kettő, mind a kettő kell hozzá az egyszerű feladathoz is már. Itt a legfontosabb talán az, hogy azt látni, hogy több olyan kezdeményezéssel éltünk, melyik révén a termelés a, a láncolat termelési része több hatalmat kapjon, több, több hatáskört. És ennek működnie is kell, hiszen a mezőgazdaság, a búza, olívaolaj tekintetében fontos, hogy a termelők meg tudják szervezni magukat, hatékony termelő értékesítési szövetkezeteket állítsanak föl, nem monopóliumokat, de értékesítési szövetkezeteket, hogy erős pozíciók legyen a piacon, illetve a láncban. És ezt mindenképpen segítenék ennek a működését. Mert országban, ahol jól működik ez, ott, ott hasznos a termelők szempontjából is. A garantált jövedelem kérdése Hát ez egy komoly része a mezőgazdasági reform körüli tárgyalásoknak. A bizottság felkészül a tárgyalásra. Hogyan lehet ebben tovább lépni? Hát ebben Hogan kollégám az, aki felelős. Jelenleg a fúziós ellenőrzési vizsgálat közepén tartunk a Monsanto esetében. A vállalati fúzió ugyanakkor nem, választ, nem változtatna a ténye, hogy a, a, a gazdáknak kell, hogy legyen választék a terméskálán különféle term, magok, tenyészmagvak, növényvédőszerek és egyebek között választaniuk kell. Jobb vetőmagra van szükség, olyan növényvédőszerekre, amelyek kevésbé fertőzik, kevésbé ártanak a környezetnek, a fogyasztóknak, a gazdáknak, és fontos, hogy, hogy a gazdák el tudják végezni feladatokat, a munkájukat megfelelő választék alapján. Még nem végeztük el a, a fúziós vizsgálatot, ám bármi is lesz az eredménye ennek, továbbra is ott vannak az állandó szabályok, amelyek a környezetet, a gazdát, a fogyasztót védik azoktól a káros hatásoktól, amelyeket növényvédőszerek és a magvak, illetve a kettő kombináció okozhat. Jelenleg vizsgáljuk azt is, hogyha ugye az árakkal kapcsolatosan aggály merül fel, ha nagy gyártók ö, torzítják a versenyt, az Interbrew az egyik példa erre, a Interbrew sörgyár, ö, olyankor, olyankor be kell avatkoznunk, hogy egyes ö, tagállamok gazdáit segítsük az mert Például 2015-ben Franciaországban úgy tűnt, hogy csak, csak francia termék kerültett a francia boltokba. Fontos, hogy a gazdák tudják, hogy minden tagállamban értékesítik a termékeiket, és az is fontos, hogy ne engedjünk meg egy fajta kereskedelmi háborút, hogy melyik termék melyik polcra kerülhet, hiszen nyilván akkor visszacsapás is lesz, ha az én termékem nem mehet a te polcodra, nyilván a te terméket sem mehet az én polcomra. És ennek az a, aztán még nehezebbé teszi a gazdák életét, és a végfogyasztók sem élvezik a termékválaszték előnyeit. Energetikai oldalon pedig egy négy és fél órás vitát érdemelne meg az, hogyan lehet a energiapiacot jobban kifejleszteni. Jelenleg vagyunk az átmeneti időszakban, Sajnálatos az, hogy ez eléggé hosszúnak mutatkozik, hiszen van egyfajta örökségünk a szén és atomenergia, meg a, a, a tagállami energiapiacok széttartó volta, az az örökség, amely miatt az energiatermelésben való átalakulás több tagállamban tényleges ö, ellátási szünet kockázatot jelent. Még akkor is, hogyha nem nem túlzottan nagy a kockázat ennek, mégis kellenek olyan backup, háttér, tartalékmechanizmusok, amelyek leállás, ellátás, leállás esetén belépnek. Olyan kapacitások, a mechanizmusok, amelyekre döntést kell hoznunk, hogy azok illeszkedjenek a piacra. Legyen egy olyan mechanizmus, ami átmeneti mechanizmusként működhet, nyitva kell, meg kell nyitni persze határon átnyúló kereset kínálat szempontjából is, és, és persze a megülő energiaforrások részvételét is meg kell engedni ebben a mechanizmusban. Ezen dolgozunk. Különösen a határon átnyúló eleme mindennek rendkívül izgalmas, hiszen energiauniót akarunk csinálni, hát akkor a határon átnyúló elem a lényegi elem. Az energetika kérdésében, az energia mixben más és másképp döntöttek a múltban a tagállamok, ám ezek a háttérmechanizmusok csak átmenetiek, és a dokumentált igényre kell támaszkodjanak ahhoz, hogy ezeket létrehozzák, hogy ne csak egy kiskaput jelentsenek arra, hogy olyan technológiákat visszacsempészenek a mixbe, amelyeknek a, a kiléptetéséről már döntés született. Tehát az átmeneti időszakban ilyen háttérkapacitások fenntartása vállalható, miközben persze a fő cél az, hogy váljuk a klímaváltozás vállalásainkat tartani tudjuk. Scott Cato. Köszönöm szépen, Molly Scott Cato következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Brit képviselőként dél-nyugat Angliát képviselem, a pénzügyi területen nagyon sok munkahelyet jelent ez, úgyhogy nagy érdeklődéssel hallgattam Bárni úr bejelentését, szerint a brit állampolgárok az állam a útlevelüket út elveszítenék, és ez ugye további nehézségeket jelent. Degnap ez feketén-fehéren kimondta, és most idézem, elmondta, hogy nem lesz ambiciózus partnerség, anélkül, hogy igazságos versenyhelyzet, állami támogatás, adóügyi kérdések, társadalmi és környezetvédelmi kérdések terén egyenlő játékteredő biztosítsunk, és ez nagyon fontos a pénzügyi stabilitás, a környezetvédelem szempontjából. Az adóügyi kivételek tekintetében vizsgálatot indított az Egyesült Királyságban, és úgy tűnik, hogy az Európai Uniós támogatási törvényeket már megsértette, és igazságtalan adóversenyhelyzetben van. Valószínűleg érezhető majd ennek a hatása a Brexit előtt, illetve azt követően. Tehát szeretném tudni, hogy a mély és külön kapcsolat az EU és az Egyesült Királyság között, amelyet ugye a miniszterelnök szeretne, hogyan alakul majd az adóügyi kérdések tekintetében. Igazam van-e ab- abban, hogy a tengeren túli területek, Egyesült Királysághoz tartozó területek rajta lesznek a fekete listán a jövő hónapban, illetve a Brexit lehetőséget nyit arra, hogy magasabb adó standardoknak felelje meg az Egyesült Királyság, különösen a tengeren túli régiókat illetően. Nos, ahogyan elmondta, senki nem, nincs, aki nem ért egyet Párné úrral, hiszen ez, ez diktálja józanész. Egyenlő játéktér nem jelent mást, mint egyenlő játékteret, ez egy kétirányú folyamat, és az Egyesült Királysági cégek számára is nagyon fontos, hogy igazságos vers, versenyhelyzetben legyenek, akkor, amikor Európával szállnak versenybe. Úgyhogy szerintem pragmatikusan nézve mindenkinek ugyanaz az érdeke, az, hogy egyenlő játékteret biztosítsunk. És az áprilisi tanácsi következetésekben is fekete-fehéren szerepelt ez, ez a mandátum a Brexit megállapodásra. Igen, vizsgálatot indítottunk. A kivételt, a finanszírozási kivételt illetően, hiszen úgy gondoljuk, hogy itt aggályok merülnek fel. Paradoxon áll fenn, hiszen nagyon érdekes, hogy van egy jó jogszabály megfelelő célral, aztán belekerül ez a kivétel. Először is ez gondolatokat ébreszt, aztán amikor az előzetes vizsgálatot lefolytatjuk, akkor az már aggályokat vetett fel, és nagyon reméljük, hogy tető alá lehet majd hozni ezt a kérdést, rövid időn belül megoldjuk, még a Brexit előtt, de természetesen ezt eh, majd meglátjuk, hogy föl tudjuk-e gyorsítani a folyamatot. nem tudom, hogy mi lesz, ki lesz rajta az adóparadicsom fekete listán, ez a kollégám Pierre Moszkovicihez tartozik. Karácsony előtt szeretné megjelentetni ezt a listát, de nem, nincs tudomásom arról, hogy hogyan haladnak a dolgok a listát illetően, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. Yes, Mr. Igen, Alemans úr hollandul fog beszélni, ha megengedi. Feltennék, feltennék egy kérdést a Paradise paper kapcsolatban. A Parisien labban november 11-én adtam egy interjút, ahol önt idézem. Ez a, a, ez a, skan, ez a skandalum elektro, elektrosokként szalad vég rajtunk, az emberek dühét lehet érezni, és az Európai Tanács idején különösen fontos ezt éreznünk. Belgiumban is érzékenyen reagáltak a Paradise dokumentumokra, mert a belga állam államháztartási tételek is megjelentek a dokumentumban, az a iPhone cég vietnámi cégen keresztül érintettek. Az Európai Tanácsban valóban, valóban elektros sokként megrázta a, az állam és kormányfőket. A, a, ez a hír, hiszen meg a királyság is része, a, képviselte magát a tanácsban, és vajon a belga, Belgium, illetve a multinacionális államok, cégek ellen valóban következnek-e intézkedések. It is, uh, it is... Túl korai megmondani, hogy nyitunk-e konkrét esetekben vizsgálatokat. Jelenleg az információt vizsgáljuk, a Paradise dokumentumokból származó információt, ha úgy látjuk, hogy van aggára ok, akkor megnyitjuk az új vizsgálatot. Nagyon erőteljesen fogalmaztam azért, mert nagyon fontos, nagyon fontos, hogy az állampolgárok lássák, hogy nem csak sok vállalat fizeti az adóját, hanem minden vállalat fizet adót a legtöbb állampolgár egy vállalat munkavállalója. És látják, hogy, hogy minden sok esetben egy-egy vállalat keményen harcol, hogy megmaradjon a piacon, és sok esetben multivállalatokkal kell versenyezen egy-egy tagállami cég olyan multivállalatokkal, amelyek úgy szerveződtek meg, hogy, ahogy ők mondják, minimalizálják az adóköltségeiket és rendkívül fontos kérdés ez, az egyenlő szabályok kérdése a versenyjogban, de általában a, a, a társadalmi szerződés, a, a társadalom alapjait érintő kérdés. A társadalomban szükség van digitális infrastruktúrára, utakra, képezik az embereket, kellenek vásárlók, a társadalom be kell ruházzon egészségügybe, oktatásba, utakba, így abban az, abban az államban, ahol az ember, ahol a cég üzletel, ott hozzá kell járjon mindezekhez. Kérdése a tagállamok. Nem tudom, hogy jó, hogy elvitt a, a tolmácsolás pontosan a kérdésem, miben létezett. A belga kormány részt vett egy olyan ö, államáltatási konstrukcióba, amely Haifongban ruház be, és a British Virgin Islanden. Nagyon sok belga állampolgár, nagyon dühös emiatt. Belgium, mint a, a tanács tagja, Európai Tanács tagja, megregulázható volna a zenészéről. A többen támogatom. Okay, but then let's be cut it short and, and just... Jó. Túl korai még megválaszolni a kérdését. Bármit is teszünk, tudnilik, mindig körültekintő vizsgálódás alapján tesszük, hiszen mindenkinek jogában áll a, az ártatlanság vélelmét fenntartani, tehát meg kell bizonyosodjunk az agály hely valóságáról, miatt lépünk. A belga parlamentben megerősítették, megerősítették a tények helytállóságát. Köszönöm, Hész úr! Eh, thanks, President. Köszönöm szépen, és még egyszer szeretném Önt köszönteni, kedves biztos asszony. Én egy fontos kérdést szeretnék fel vetni. Ír kérdésről van szó, az ír bankok helyzete és a hitel botrány, a lakáshitel botrány. Itt olyan lakáshitelekről van szó, amelyeket nagyon sok ír személy fölvette ezeket a hiteleket, és keményen belebuktak, állandóan növekedtek a törlesztő részletek, és engem igaziból a versenyjogi része érdekel ennek. Tehát, hogy van-e kartell az ír bankok között, az antitrust működik-e itt vagy sem, és általános értelemben az ír bankpiacon megvannak-e a versenyfeltételek vagy sem. Október 25-én az ön DJ-je felé fordultam egy panasszal, és két ausztrál bank példáját, a Lombardi esetet 2012-ből és 2016-ból hoztam föl. Mit tett akkor az ön hatósága az euró kamatlábak kapcsán? Azért itt nagyon komoly vádakat fogalmaztak meg, és önök azt mondják, hogy továbbra is monitorozzák a helyzetet. És Önök azt is az írásos válaszukban, az ír esettel kapcsolatban azt válaszolták, hogy a Nemzeti Versenyjogi Hivatalnak kellene ezt a kérdést kivizsgálnia. Ön úgy gondolja-e, hogy valóban ez így a leghelyesebb, akkor amikor bankunióról beszélünk, vagy inkább az önök dj nek kellene kivizsgálni ezeket az ügyeket az újratőkésítés miatt. Megvizsgálják-e a különböző tényeket, mert egy nagyon fontos nagy botrányról van szó, ahol meg kell tudnunk az igazságot, és szerintem ezt versenyjogi szempontból is meg kell vizsgálni ezt a helyzetet, és azt gondolom, hogy önöknek van meg itt a hatásköre ahhoz, hogy fellépjenek ebben az ügyben. Igen, ahogyan ön is elmondta, olyan kérdésekről van szó, amelyeket nagyon komolyan kell vennünk, mert a családokra van hatással az ő lakáshiteleikre, és arra, hogy hogyan tudják elkölteni a bevételeiket. Nagyon sokszor nagy részt tesz ki a család költségvetéséből a törlesztő részlet. Tehát itt megint csak az emberek, a fogyasztók mindennapi életének kérdésével kell foglalkoznunk. A mi munkánkban fontos azt megvizsgálni, hogy melyik a legjobb hatóság helyszín arra, hogy az adott vizsgálatot lefolytassa. Itt nem arról van szó, hogy mi nem akarjuk lefolytatni ezeket a vizsgálatokat, sőt, igaziból itt az a kérdés, hogy ki tudja ezt a leghatékonyabban, legjobban és leggyorsabban lefolytatni. Most ebben az esetben megnézzük, hogy melyik piacot érinti az adott helyzet. Nem feltétlenül arról van szó, hogy az érintett felek európai cégek vagy világcégek, de hogyha megvizsgáljuk a piacokat, nagyon különböznek Európában. Egészen más jogrend irányítja őket, mások a hagyományok, főként a lakáshitelpiacon. Éppen ezért nagyon fontos az ír versenyjogi hatósággal együtt dolgozni, hiszen ők ott vannak a, helyze, a helyszínen, és ismerik a piacot, és tudják, megkapják azokat az információkat is, amelyekre szükség van a vizsgálathoz. Természetes az is, hogy Mm, problémák adódnak, és hogyha valakinek, valaki olyan helyzetben van, hogy egy-egy botrányt ki tud figyelni, akkor valahol kötelessége azt jelenteni. A bizottságnak megvannak a maga eszközei, whistleblower eszközök, amelyeken keresztül akár anonim módon is bejelentést lehet tenni a bizottság DigiComp-jában. Hát ez az, amit az emberek mondanak, hogy ezt látjuk, ez történt, és akkor ezen keresztül, akár velünk, vagy a nemzeti hatóságon keresztül lehet lefolytatni a vizsgálatot, amennyiben egy nemzeti ügyről van szó. A monitorozást tovább fogjuk folytatni, mert a pénzügyi piacok a pénzügyi válság után nagyon fontos szerepet töltenek be. Itt megváltozott ugye a az egész rendszer sokkal óvatosabb, átláthatóbb, lehet, hogy kicsit unalmasabb lett a pénzügyi rendszer, vagy a pénzügyi világban a munka is, de ettől függetlenül még lesznek esetek, és továbbra is folytatnunk kell a monitorozást. Ez azt jelenti, hogy ha bárkinek van bizonyítéka a versenyjogi aspektusokkal kapcsolatban, akkor forduljon hozzánk ilyen vagy olyan módon, és természetesen mi a titoktartást mindig komolyan vesszük, ez feladatunk is, a bejelentők ezt megtehetik nálunk, és akkor eldönthetjük azt, hogy hol lehet a leghatékonyabban kivizsgálni az adott ügyet. Köszönöm szépen, Szanyi Tibor! Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos asszony, szeretném folytatni az előző érveket kulturális témában. Bizonyára tájékoztatták Önt arról, hogy az Agri szakbizottságban, illetve ennek környezetében mindenki úgy gondolja, hogy a termelői szervezetek esetében a termelés, illetve az eladások előrevetítése fontos ahhoz, hogy a célokat létrehozzuk. Ahogy ez benne van az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, de itt kivételt kell tehát tenni a 101-es cikkely alól, a híres, hírhet 101-es cikkely alól ugyanezen szerződésben. Nyilvánvalóan értjük, hogy amikor őszintén végzik ezeket a közös tevékenységeket, akkor hozzájárulnak a termelők versenyképességéhez, illetve azt is tudjuk, hogy bizonyos derogációkat nem aknáztak ki teljes mértékben, nem is egyértelműek ezek a derogációk, és ezért nehéz az egységes megvalósítás. A nemzeti versenyhatóságok nem tudtak biztonságos helyzetet teremteni. Üdvözöljük azt, hogy az omnibus rendelet esetleg egyszerűsíteni a szabályokat, ami a termelői szervezeteket illeti, illetve tisztázni fogja a termelői szervezetek hatáskörét és szerepét. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdasági ágazat specifikumait figyelembe kell venni a versenypolitikában, és ez lesz a legfontosabb üzenet. A... Tehát nagyjából ez a jelenlegi helyzet, és kíváncsi vagyok a véleményére ebben a kérdésben. Well, the thing is, it's, it's very difficult. Nos, nagyon nehéz bármi konkrétumot mondani a változásról, a javasolt változásról, mert nincs hatástanulmány, tehát nem tudom. Nem tudom. Egész egyszerűen nem tudom, hogy hogy fog működni. Nem tudom, hogy egyszerűsíteni fogja a dolgokat, avagy sem. Hiszen óriási erőfeszítést tettünk Juncker elnök vezetésével, illetve Franz, Franz Timmermann alelnök vezetésével, hogy nagyon jó minőségű, magas szintű jogszabályok legyenek, hogy tudjuk, hogy hogyan működnek majd a dolgok. Hiszen természetesen tiszteletben tartjuk a jogalkotót. És most az omnibus változtatásokat illetően azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, nem tudom, mert nem készült hatástanulmány, nem volt nyilvános konzultáció, ez pedig azt jelenti, hogy nem mehetünk biztosra, nem tudjuk kimondani, hogy ez a kis termelők érdekeit szolgálja, vagy minden fogyasztó érdekét szolgálja, hiszen nem tudjuk, nem tudjuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a termelőket jogokkal és erővel hatalmazzuk fel az értékláncban. Ahogyan korábban is beszéltünk erről, López asszony kérdésére válaszolva, nagyon fontos az, hogy megerősítsük a termelőket – hogy nagyobb erő jelenjen meg az értékláncban, de az is nagyon fontos, hogy ne zárjuk be őket hogy választási lehetőségük legyenek, hogy milyen termelői szervezetnek akarnak a részesei lenni, és hogy hogyan akarnak eljárni. A jogszabály tervezetben nagyon korlátozott szerepet kapnak a versenyhatóságok, hogy megvédjék ezt a választást, ezt a döntési lehetőséget, és volt olyan eset, hogy azon termelők, akik másképpen gondolkodtak, vagy más ambícióik voltak, vagy másképpen akartak valamit megcsinálni, nagyon nehéz volt számukra az, hogy a saját termelői szerveződésüket fölállítsák, ellentétben a nagy összefogó termelői szervezetekkel, és itt nagyon nehéz volt közbelépni. Ahogy mondtam, természetesen tiszteletben tartjuk a döntést, de sajnos nem tudok választ adni a kérdése. Nem tudom, hogy ez egy egyszerűsítése, és hogy működni fog-e, illetve hogy valóban azt az eredményt hozza-e, amit akarunk, hogy megerősítsük a termelőket, de ugyanakkor lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy más termelői szervezeteket hozzanak létre, hogyha úgy gondolják, hogy az, aminek a részesei voltak, szerintük nem megfelelően jár el. Ez aggodalom számomra, és természetesen tiszteletben tartom a parlamenti, illetve a tanácsi folyamatokat, de látni kell, hogy mi is erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a nyilvános konzultáció, a hatástanulmány eredményeképpen szülessen meg egy javaslat, amely átgondolt, és nagy valószínűséggel működni is fog, azon személyek számára, akiket megkívánunk erősíteni. Thank you, uh, Fulvio Martuscello. Köszönöm, Fulvio Martuscello. Köszönöm. Körülbelül tíz hónappal ezelőtt az Európai Parlament elfogadott egy éves jelentést a verseny, az európai versenypolitikáról. Az a jelentés 183 ajánlást foglalt magában, a bizottság felé intéztük ezeket. Azt szeretném megkérdezni az e, a biztos asszonytól, hogy ezekből az ajánlásokból hányat vezettek be, vagy vettek komolyan, hiszen az Európai Bizottság most éppen arról beszél, hogy egy új jelentést ad ki az európai versenypolitikáról. Azt szeretném megérteni, hogy vajon csak az időnket vesztegetjük, mert ezeket az általunk megírt jelentéseket egyáltalán nem veszik komolyan, vagy pedig van ennek bármi értelme. Tehát konkrétan a 183 pontból hányat vettek komolyan a bizottság részéről? Egy második kérdés. Olaszországban most arról van nagyon sok vita, hogy kinek van hatásköre a fürdő, tehát a tengerparti fürdőhelyek konceszióival kapcsolatban. A régiók azt mondják, hogy ez az ő kompetenciájukba tartozik. Ön mit gondol erről? Mit gondol ön arról, hogy kinek a hatáskörébe tartozik ennek a meghatározása, tehát állami vagy régiós hatáskörbe, mert azt gondolom, hogy különben itt nagy jogi konfúzió következik majd be. Would you, would you repeat? Ne haragudjon, megismételni? Mi volt itt egy derogáció a régiók részéről, vagy hogy volt ez pontosan? The sector. Si tratta delle concessioni. Itt a fürdőhelyek koncesszióiról van szó. Tehát ö, október 28-án ezzel kapcsolatban volt egy ö, olasz ö, kormányrendelet. Uh, on, on the first question... Uh- Az első kérdéssel kapcsolatban hogy hány ajánlást vettünk komolyan, és mennyit követünk ezekből, vagy egyáltalán nem követjük-e. Mi alapvetően nem így dolgozunk ezekkel a jelentésekkel. Azért van ez így, mert a jelentés nem csak egy önmagáért való a jelentés, hanem számunkra maga az egész folyamat nagyon fontos. Mert amikor a jelentést elkészítjük, olyankor azért a jelentéstevővel eléggé közeli kapcsolatba kerülünk, az árnyék jelentéstevőkkel is egyébként, és ezen keresztül pontosan látjuk azt, hogy mi történik a parlamentben, milyen aggályok, milyen gondolatok, milyen prioritások fogalmazódnak meg az Európai Parlamenten belül. Ezért mi nem mondjuk azt, hogy akkor ezeket az ajánlásokat kipipáljuk, vagy nem pipáljuk ki, mert csak azért is, mert nagyon különböző természetű ajánlásokról van szó és ezeknek nem mindig azonos a súlya sem, és nem szeretném azt mondani, hogy na akkor most ezt követjük, a másikat pedig nem. Mert vannak olyan ajánlások, amelyek valóban mélyen érintik a munkánkat, és vannak olyanok, amelyek nem annyira. Tehát mi nem így működünk együtt önökkel. Az együttműködési forma a szerződésben is szerepel, de én azt gondolom, hogy a munkamódszereinknek köszönhetően sokkal közelebbről tudjuk nyomon követni a parlamenti munkát, és ennek a szakbizottságnak a parlamenti képviselőivel való együttműködésünk sokkal mélyebb szinten valósul meg, mint ahogyan azt előírja számunkra a szerződés. Tehát sokkal közvetlenebb a kapcsolatunk önökkel, akik az európai választókat képviselik. Természetesen bármikor szívesen válaszolok erre a kérdésre, akár írásban is, de ne felejtsük el azt, hogy a folyamat maga a legfontosabb, mert a folyamat közben finom hangolhatjuk a munkánkat, és számunkra ez a legfontosabb. Az én véleményem szerint soha nem elvesztegetett idő az, amikor együttműködünk, és amikor mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szerződésben szereplő versenyjogi szabályokat érvényesítsük. Nos, az, hogy mindez hogy valósul meg a tagállamokban, az azért a tagállamoktól is függ. Vannak olyan tagállamok, ahol ennek köze van a az adózáshoz is, van, ahol decentralizált szervezetekkel van dolgunk, az tagállamok különbözőképpen szervezik a versenyjogi implementációt, de emellett természetesen nem gondolom azt, hogy innen Brüsszelből kellene megmondani azt, hogy a, az adott tagállam hogyan kívánja megszervezni a saját versenyjogi helyzetét. A legfontosabb az, hogy a piacok mindig a fogyasztókat szolgálják. Ez kapcsolódik a Bolkenstein irányelv ügyéhez. Nina Gill. Köszönöm, elnök úr Üdvözlöm, biztos asszony. Nagyon sok kérdése válaszolt, két pontot hoznék fel én is. Egyik az adó témája. Említette, hogy az állami támogatási szabályok tiltanak e, egyes lépéseket, de ezt mindig esetenként kell megvizsgálni. Szerintem épp itt van a probléma, mert nem teszi lehetővé számunkra, hogy méltányosabb adórendszereket érjünk át, ha mindig mindent esetről esetre kell vizsgálni ebben a módszertamban. Hadd éljek egy példával. Érintettük már a, a, a fekete listán szereplő adóparadicsomokat. Ám jó lenne, hogyha lenne egy olyan módszertanunk, amely struktúráltabb módon szűri ki ezeket. Az auditálás kérdésében például, a ágazatában, amiről nem beszélt. Egyre több kérdéssel kell foglalkoznunk, mert versenyjogi szempontból nézvés és a, a, az adó elkerülési rendszerek fenntartásában való segítségében az audit szolgáltatás jogilag szét kéne választani az, az adó és pénzügyi tanácsadó elemtől. Tehát a két szakmát jogilag kéne szétválasztani. Aztán egy másik kérdés, a nagy IT cégek és hatásaik. Mondotta és hallgattam, hogy a verseny, a globalizációt formálnia kell a versenyjognak, és ebben én is úgy gondolom, hogy fenn kell tartanunk a szabad piac működését, ám az Egyesült Államokban a demokraták foglalkoznak ezzel a következő választásokra felkészülve, a választási kampányra felkészülve már, miszerint a versenyjogi eszközök a digitális cégekre is ki kell terjedjenek, ám keletre nézve is látjuk, hogy nagy IT meg adatcégek, mint az Alibaba és a Tencent felődésnek indultak, és a Facebookot kiütötték már az első helyről. Tehát ennek összefüggésében kell vizsgálódnunk, mielőtt mi alkotók, egyáltalán volna időnk ezzel foglalkozni. Ön szerint tehát külön kéne választani ezeket, vagy sem? Köszönöm. Az utóbbi kérdését illetően szerintem itt a viselkedés van szó, hiszen nagyon nagy vállalatok viselkedése is olyan, hogy alapvetően, ha a versenyt tiszteletben tartják, akkor még mindig dönthetnek, hogy belépnek a piacra, innovációba befektetnek el, kínálnak innovatív terméket az ügyfeleknek. Tíz évvel ezelőtt ezek a vállalatok nem a legnagyobbak voltak a Földön, és nem tudjuk, mi lesz tíz év múlva a helyzet velük. Ami eszembe jut, amit Ferber úrral megvitatott téma, hogy egy adatok által működtetett gazdaság miképp engedi meg a versenyt. Itt ezt nagyon körültekintve kell megvizsgáljuk, és az a tény, hogy egy, egyes cégek hatalmas adatokat ö, forgalmaznak, vagy, vagy tartanak kézben, nem feltétlenül zárja ki őket a piacról, ugyanakkor úgy léphetnek csak, hogy a piac nyitva maradjon. Ez persze egy paradoxon. Ahhoz, hogy nyitva legyen a piac, ehhez be kell avatkoznunk a működésébe, mert ha nem avatkozunk be a piac működésébe, akkor lezárul a piac, és olyan helyzet pentalipungot, hogy a monopóliumok alapvetően úgy alakítják a piacot, ahogy kedvük tartja. Ami meg azt a kérdést illeti, hogyan lehet méltányosabb adórendszert fenntartani. Hát abban teljesen igaza van, hogy a, a, a hát esetre, a vizsgálása, a vizsgálódás, a az állami támogatások ügyében nem oldják meg a problémát, ez csak egy része a megoldásnak. Ezért a bizottság egy átfogó módszertant szeretne kidolgozni a kérdés kezelésére struktúrált szerkezetben. Hiszen mi történik az állami támogatás esetekben? Nos, egyrészt ugye a szerződéseket kell figyelembe vennünk, tehát szelektív előnyöket nem lehet nyújtani, és remélem, hogy ez a inspiráció is, hogy a fiát ügyet nem lehet megismételni, mert Luxemburg megváltoztatta a vállalat a finanszírozásra vonatkozó szabályai, Ciprusban hasonlóképpen a vállalati finanszírozás szabályait megváltoztatták, Írországban is, a megkettőzött ír struktúrákban változott a szabályozás, tehát egyes esetekben döntést hozunk, a tagállam ezután változtatja a szabályait, és így áll össze a struktúrát ö, módszertan Moszkovici kollégám által javasolt jogszabály módosításokkal egyetemben. Ezek a, ezek a rendszerek rettetesen bonyolultak. Nem a, a, az igazgó tanácsban hozzák létre ezeket a rendszereket, hanem olyan adók találják ki, akik szakértői ezeknek a témáknak. Ugye mi arra hívjuk a figyelmet, hogy felelősséget viselnek. Például az agresszív elkerülésről tájékoztatottak azért, hogy mindenről tájékoztassák a hatóságokat. És ez valóban egy struktúrált módszertan. Minden egyes tagállamban együtt kell működni az intézményeknek velünk ahhoz, hogy ez megtörténjen. És az elmúlt három évben több ilyen dolog történt, mint valaha gondoltuk volna, hogy történik majd, de még több ilyenre van szükség, mert mindig van olyan jogszabály, amely nem illeszkedik. Például a, a közös konszolidált ö, vállalati adóalap kérdésében is kell adaptálni, kell tovább lépni, és itt nyilvánosá tett országjelentésekben lehet a változást előrányozni és kiharcolni, a nyilvánosság elé tárva ezeket. És jó, hogy vannak ilyen kiszivárgások, az állampolgárok látják, mi történik. És ezek a líkek, ezek a kiszivárgások mutatják a változás igényét. Mind mellett az, a végrehajtás nem eléggé kap figyelmet. Lehet jó jogszabályokat létrehozni, nem a puding próbálja az, hogy megeszik. Minden egyes tagállamban az adóhatóságnak kell legyen forrása, szakértelme, emberei arra, hogy az információt kapnak, fel is tudják használni, meg az eszközöket, amelyek a kezükben vannak a jogszabály révén. Ez pedig minden jogszabályalkotó számára fontos, hogy figyelemmel kísérje. Ha elfogadunk egy jogszabályt, ami önmagában elég nehéz, hogy azt aztán végre is hajtsák tisztességgel. És remélem, hogy ebben együtt tudunk működni, tudva persze, hogy ehhez egyhangú többség kell a tanácsban, de az nem jelenti azt, hogy lenne dolga az Európai Parlamentnek. Épp ellenkezőleg nézzék meg a szakbizottságban milyen munka folyik, meg önöknél. Nagy potenciál van arra is, hogy nyomon kövessék a jogszabály végrehajtásának mikéntjét az önök eszközeivel, minden állampolgár érdekében, aki rendesen fizeti az adóját. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, Belen következik. Köszönöm szépen, biztos asszony. Különösen hálás vagyok az utóbbi válaszáért, mert a saját PANA bizottságből lép a tapasztalataink alapján, meg a taxi 1 2 bizottság tapasztalatai alapján a tagállamok nem nagyon igyekeznek lépni. Tehát az ex post vizsgálatok során önök kell, hogy nyomást gyakoroljak a tagállamokra, hogy megváltozzanak a dolgok. Arra szeretném kérni, sőt javasolni, hogy az egyes esetek mellett amelyekből sok van, és a Panama meg a Paradise dokumentumok is ezt mutatják, emellett a fekete listákkal, meg Moszkovici kollégájával kapcsolatos hatáskör megosztásait ne, ne lépjen vissza, és ne csak ex post esetekből tanuljuk meg annak a tanulságát, hogyan lehet változtatni a nem megfelelő adó magatartásokon, és ne csak utólag lépjünk fel. Az ex ante engedélyezése az állami támogatásoknak. A következő téma egy Kína befektet, kínai befektető egy reptér beruházásnál kapott 100 millió eurós jövőre vonatkozó 2024-ig engedélyezést egy ismeretlen üzleti modell alapján, és annak alapján, hogy munkahelyek teremtését vállalta, amelyet a bizottság nem is vizsgált meg. 11 ezer munkahely teremtéséről volt szó, eddig 2000-re jött csak létre ezzel összefüggésben. Kérdésem az, hogy az ex ante engedélyezésben hogyan vizsgálódnak ilyen esetekben. Aztán a Lufthansa Berlin ügy, Air ügyét említette a, az eljárások hosszát illetően, ha december 4-e valóban megáll, mint ö, határidő az elfogadható, ám az érbelenő 20 gépe áll a Földön, mert, a, kihasználatlanul, mert a bizottság döntésére várnak. Én Frankfurtból Berlinbe utaztam, óránként mennek csak a gépek, régen sokkal több ment, mert az Air Berlin kiesését nem tudták kompenzálni. A Ryanair felvetését, mert nyugodtan felejtsék el, a pilóták elhagyják tömegesen a céget, mert nem kapnak megfelelő szerződéseket, abszolút méltánytalan versenyt folytat a Ryanair, ne figyeljenek rá oda. Az állami befektetési bank Rheinland-Pfalzban hasonló esetet vetett fel, mint amit Anamens úr említett, ott postafiók cégeket hoztak létre, egy, egy rejtett állami támogatás e, végrehajtására. Ez egy nagyon nagy botrány szerintem. Kérem, versenyjogi vizsgálatot folytassanak ebben a Rheinland-Pfalzi Bank esetében is. Where to start? Um, Na honnan is, honnan is folytassuk. Ami az utóbbi ügyet illeti, tehát az utolsó kérdést, nincsenek híreim, de vizsgálat, vizsgálódunk, majd visszatérünk erre természetesen. Ami az adógyi kérdést illeti, dolgozunk azon a helyzeten, dolgozunk annak érdekében, hogy jobb iránymutatást tudjunk adni. Egyesével vizsgáljuk az eseteket, és aztán ugye azt mondjuk, hogy így vagy úgy lehet megközelíteni a dolgokat, de néha azt hallom, hogy az emberek azt mondják, hogy minden új, minden új, intermez, minden új értelmezést jelent, de hát ez nem, nem így van, hiszen azt hiszem 98-ban a számvevőszék iránymutatást adott, elmondta, hogy miről szól az állami támogatás, a fiskális támogatás is állami támogatásnak bizonyul, és természetesen a második dolog pedig az, hogy néha a holdingon belül is kereskedelmet folytatnak, olyan árakat kell használni, amelyek megfelelnek nagyjából a piaci áraknak, hogyha el akarjuk kerülni az állami támogatás veszélyét. Tehát vannak azért itt olyan elvek, amelyek alapján a tagállamok, a cégek eljárhatnak. Több ezer adóhatározatot megvizsgáltunk. Vannak olyan tagállamok, ahol tudják pontosan, hogy hogyan kell eljárni, és nincs állami támogatás. Természetesen jobb lenne, hogyha jobb lenne az eredmény, de szeretnék még egyszer rámutatni arra, hogy azért itt nem egy, egy szűz területről van szó, sőt, vannak olyan tagállamok, ahol egész egyszerűen kérdés sem merül föl, mert alaposan elvégzik a munkájukat. Ami pedig a repterekkel kapcsolatos beruházásokat illeti. Ugye nagy repterekről van szó, aztán megvan itt a, a, a rendes eljárás, az értesítés, és így tovább. Most megvan a tagállamoknak a lehetősége arra, hogy a General Block Exception Regulation-t kövessék a kisebb regionális repterek esetében. Az egyik területen 30 döntés született, a másik területen 50 döntés, tehát tudjuk pontosan, hogy mikor van szó versenytorzulásról. Hogyha követjük a megfelelő receptet, akkor, azt, akkor nem kell értesíteni a bizottságot, de ami a meghozott döntéseket illeti, a General Block Exception Regulation értelmében, akkor egy ex post monitoringot végzünk, meg példákat vizsgálunk meg, de alapvetően az a célunk, hogy segítsük a tagállamokat, ugye mi is pénzt költöttünk, és elszámolással tartozunk esetleg az állampolgároknak, de a másik irányba, hogyha egész egyszerűen követjük a kiárt utat, a receptet, akkor nincsen semmilyen probléma. A konkrét esetet nem ismerem, nem tudom, tehát ami a kínai beruházást illeti, a beruházás átvilágítására új eszközöket javasolt a bizottság, és ezt nagyon jónak tartom. Hiszen nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet a, a külföldi közvetlen tőkebefektetéssel. Nagyon remélem, hogy megszületik majd a beruházási átvizsgálási eszköz, és a múlt héten Kínában jártunk, tárgyaltunk arról, hogy a közös megértési nyilatkozatot hogyan töltsük fel tartalommal az állami támogatást illetően. Nagyon fontos, hogy sokkal egyértelműbben lássuk, hogy mi mi jelent igazságos versenyhelyzetet. Ami pedig az Air Berlin illeti. Változik a piac azért, mert fizetésképtelenné vált az Air Nem a bizottsági vizsgálatok miatt változott a helyzet, vagy azért, mert a bizottság döntése még nem született meg, hanem azért, mert fizetésképtelenné vált az Air Ezért változott a piac, és véleményem szerint pontosan ezért látjuk az árak változását, hiszen a létező cégek megváltoztatták az áraikat mi megpróbálunk derogációt adni az úgynevezett wet leasingre vonatkozóan, tehát a személyzettel ellátott leasingre vonatkozóan. Ezt próbáljuk megtenni a Lufthansa esetében, hogy minél többen úgy utazhassanak, ahogyan azt eltervezték. De, de szerintem pontosan ez a helyzet, és ez tükröződik az árakban. Köszönöm, Pervans Berez. Köszönöm szépen. A McDonaldról még nem esett szó. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban hol tartanak. Azt is hallottam, hogy az önök szolgálata helyszínen is ellenőrzi azt, hogy a bankok a fintek területén milyen tevékenységeket folytatnak. És aztán lenne egy transzverszálisabb jellegű kérdésem is, amely viszont az állami támogatási rendszerekre vonatkozik a nemzetközi verseny tekintetében. Jelenleg egyébként nemzetközi szinten inkább az akvizíciók, fúziók kérdésével foglalkoztunk az OECD-ben, vagy a VTO-ban is felmerülnek ezek a kérdések, viszont fontos az, hogy nincsen ilyen egyelő feltételrendszer, és bizonyos unión kívüli államok nagyon sok helyen állami támogatási rendszerekkel élnek. Hogyan lehet összeegyeztetni azt, hogy az egyik oldalon ezek a kérdések nemzetközi szinten megjelennek, és mindezt figyelembe vesszük el a kereskedelmi tárgyalásaink során. Ez szerintem rendkívül fontos a jövőbeli versenypolitika fejlődése, továbbfejlődése szempontjából. Mit gondol ön erről? A második kérdésre rákérdezhetek? nem a McDonald's, és nem is az utolsó kérdés, a PSD túlra gondolok, szerettem volna ennek az eredményére rákérdezni. Sose kellett volna feltennem ezt a kérdést. Két-három percben, mert sajnos a tolmácsolásnak nem sokára vége. Jaj, de jó, mert a PSD kettővel kapcsolatban nincsenek újdonságok. Tehát a McDonald's kérdését még mindig vizsgáljuk, az elejétől kezdve, viszont sokkal komplikáltabb ez a kérdés, mint aminek az elején gondoltuk, mert ugye itt a kettős adóztatási nemzetközi szerződések kérdését is felveti. De természetesen mi hamarabb vissza kívánunk térni erre. És most pedig az utolsó kérdésre térnék még vissza, a állami támogatások rendszerére. A nemzetközi stratégiánk számomra rendkívül fontos. Ahogyan elmondtam már, a múlt héten Kínában jártam, azért látogattam oda, mert a kínai piacon úgy döntöttek, hogy egy fair versenypolitikai mechanizmust valósítanak meg. Ezt állami szinten és tartományi szinten is megvalósítják. Gyakorlatilag a releváns jogszabályokat próbálják megvizsgálni, hogy azok milyen hatással vannak a versenyhelyzetre a piacokon. Ez egy fontos kiindulási pont számunkra, mert értenünk kell azt, hogy strukturális szempontból mit is jelent az állami támogatás, vagyis a tartalmi kérdésekre próbálunk odafigyelni, és most vizsgáljuk azt, hogy melyik szektorokat kellene megvizsgálnunk közelebbről. Nagyon sokat beszéltünk a pénzügyi piacokról, tehát a pénzügyi szektorról, ez egy teljesen egyértelmű téma, de ugyanakkor az állami támogatásokkal kapcsolatban mi is tudunk felajánlani dolgokat, hiszen 700 milliárd eurót pumpáltunk bele a pénzügyi szektorba, úgyhogy azért Európában is vannak ezzel kapcsolatos kérdések. Amennyiben tényleg mind a két oldal hatékonyan részt vesz ebben a folyamatban, akkor átláthatóbbá válik az egész rendszer. Nem fogjuk az egyik pillanatra a másikra megoldani ezt, de legalább elkezdjük. Tehát bilaterális szinten épp úgy, mint a WTO berkein belül meg kell tennünk ezeket a lépéseket. A vto ban egyébként vannak már sikereink, de ott nagyon hosszú a folyamat. Nagyjából két évvel ezelőtt karácsonykor egyetértettek azzal, hogy kivezetik a mezőgazdasági termékekre vonatkozó állami támogatásokat, de ez 15 év kemény munkájának köszönhető, tehát most megpróbáljuk minél hamarabb keresztül vinni ezeket a témákat is a bilaterális kereskedelmi megállapodásainkban is. Így tesszük ezt Dél-Koreával például, a CETA-ban, tehát a kanadaiban is megtettük ezt, mert számunkra nagyon fontos az, hogy bizonyos értelemben a tabukat ledöntsük az állami támogatások körül, és nyíltan tudjunk erről beszélni. Bizonyos esetekben úgy gondoljuk, hogy ezek egyébként legitim támogatások, más területeken viszont ezek nagyon problémásak a fair versenyfeltételek szempontjából például az oktatás, innováció, vagy akár a lakhatás, a, a szociális lakhatás területén érthető, hogy miért van ez így, és struktúrált módon nyíltan kell erről beszélni. Úgyhogy igenis szeretnénk ezt továbbvinni, ez az eleje ennek a folyamatnak, egy struktúrált és nagyon konkrét párbeszéd most, és ezen keresztül talán megtudhatjuk azt is, hogy a pályázati rendszereket hogyan viszik végre a partnereink, és amikor a tagállamok elfogadják például a legmagasabb minőségű, de legolcsóbb ajánlatot, az azért is fontos, hogy nehogy aztán egy ilyen bújtatott állami támogatásnak köszönhetően lehessen ilyen olcsó ajánlatot tenni. Tehát, hogy ne az adófizeték fizessék meg a végső számlát. Elnök, köszönöm szépen, kedves biztos asszony. Nagyon érdekes volt ez a párbeszéd. Nagyon sok kérdés felmerült, és azt hiszem, hogy az együttműködésünk folytatódni fog. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is. Legközelebb csütörtökön találunk, találkozunk az ECON büdzsé szakbizottságok közös találkozóján, és aztán 9 óra 15 fog kezdődik a rendesülésünk.